So, meine Damen und Herren, wir... Kedves Hölgyeim és Uraim, akkor megkezdjük a mai ülést. Ma néhány napi rendi pontot kell letudnunk. Az első az Innovációs Unió, a válság utáni időszakra való felkészülés, Melkész asszony az illetékes jelentéstevő, aztán vannak árnyékelőadók, Melkész asszony startol elsőként az öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, az Innovációs Unió az egyik hét kiemelt projekt, amely segítségével az innovációt elő lehet segíteni, és amelyen meg lehet oldani a nagy kihívásokat, amelyekkel szembenézünk. Az öregedő lakosság egy ilyen probléma például, az energiahiány, az átmenet a megújuló energiák felé, illetve a függőség a nyersanyagoktól, illetve a közlekedés nagyon sok más nagy társadalmi kihívás van, a klímaváltozás például az egyik legnagyobb. Aztán mi a célja az Innovációs Uniónak? Nos, az, hogy meghatározzuk, hogy hogyan lehet kilábolni a válságból, hogyan lehet a növekedést, a munkahelyteremtést ösztönözni. Az innovációt általában háromszögként tekintik, van a tudás háromszög, ide tartozik a kormány, a kutatás, tudományos intézmények, kutatóintézetek, tudományos intézetek, illetve a vállalkozások. Nem mondom azt, hogy négyszögesíteni szeretném a háromszöget, de szerintem nem csak háromszög, hanem négyszög, mert a legfontosabb eleme az innovációnak kimarad sajnálatos módon, az Innovációs Unióból, és ez az az elem, amely valóban ösztönzi az innovációt, ez az állampolgár, az állampolgár igényei, követelményei. Mert ha az állampolgárt nem érdekli az innováció, akkor az innováció nem megy sehova. Éppen ezért azt szeretném, hogyha az innováció foglalkozna az állampolgárok igényeivel, éppen ezért azt mondanám, hogy az innováció egyik fő eleme az emberközpontúság, az emberközpontú innováció, az innovációs unió fő témája kellene legyen. Aztán az innovációs unió, ugye már erről szóltunk, egy új eszközt létesített, az Európai Innovációs Partnerséget. Ha megengedik, ezt a témát a végére tartogatom, mert ez egy eszköz, amelynek lényege a stratégia támogatása, nem a stratégia részét képezi ez. Az új e, Európai Unió stratégia mm, meg tud küzdeni az társadalmi kihívásokkal. Nos, mik a fő témák, amelyeket szeretnék kiemelni? Ugye volt egy hányék előadók első ülése, a Strasburgi ülése, nagyon is konstruktív ülés volt ez, és világosá vált, hogy vannak olyan elemek, mint a szociális innováció, standardizáció, finanszírozás. Most az innovációval kapcsolatban ezek a fő aggodalomra okot adó tényezők, ezek megoldása. Mi is ez a szociális innováció? Nincsen címke, ami hozzá tartozna. Amit az Innovációs Unióban látni szeretnénk, ez ne csak egy nagy filozófia legyen, hanem valóban konkrétan meg kell valósítani, konkrétan meg kell fogalmazni konkrét lépéseket, amelyek a 2020-as célokhoz vezetnek el. A kérdés, hogy hogyan ösztönözhetjük az innovációt. A szociális innováció fontos, de nagyon fontos az is, hogy az Innovációs Unióban meghatározzuk, hogy mi is a szociális innováció. Persze különböző értelmezési lehetőségek léteznek. Mi ez a szociális innováció? Ez egy folyamat? Vagy így lehet megváltoztatni a viselkedést? Nagyon sokáig az innováció termékként, egy csúcs technológiás termékként tekintettük, amely a kutatási folyamat végén állt. Nagyon fontos, hogy az innovációt másként is lássuk, egyfajta folyamatként. Egy olyan folyamatként, amely hatással lehet a nagy szociális társadalmi kihívásokra. Nem csak egy csodálatos termék tenné meg ezt, hanem a termék felhasználása, a módszer alkalmazása az fogja megváltoztatni a társadalmunkat. Ha példát adhatnék, például az energia ö, takarékossági módszerek. Nagyon sok innováció készült ezzel kapcsolatban de a KKV-k használják ezeket. Nos, az energia ö, megtakarítás ugye fontos kérdés. Nagyon sokan nem takarítanak meg energiát, pedig szeretnék. Szeretném ösztönözni az innovatív folyamatokat. Szeretném, hogyha az innovatív folyamatokat a vállalkozások rendelkezésére bocsájtanánk. Az állampolgárok mindennapjaira is hatása van ez. Azt gondolom, hogy nagyon fontos látnunk, hogy az Innovációs Unió e, az kiemelt ipari projektekkel sok közös vonást mutat. Nagyon fontos, hiszen az ipari politika és az innováció nagyon is közel állnak egymáshoz. Sok közük van egymáshoz. Aztán van átfedés persze a digitális e, agendával is, aztán például a forrás e, hatékonyság az egységes piac kapcsán a források hatékony felhasználása is nagyon fontos. Ha megengedik, pár a belső piac, vagy az egységes piacot. Szólt, szólnék egy pár szót. A legnagyobb aggodalom az egységes piac. Nagyon sok példát hallottam, nagyon is innovatív kis vállalkozásokról, amelyek nem tudták exportálni termékeiket külföldre, mert külön eltérőek voltak a tanúsítványozási folyamatok a különböző adózási módszerek miatt is, de azért is, mert mások az egészségügyi rendszerek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy innovatív termékeiket bevezessék egy másik piacra. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos látnunk azt, hogy az egységes piac nagyon fontos, nagyon fontos összekötni az egységes piacot az Innovációs Unióval, azt kell látnunk, hogy az ösztönzés nem csak abból adódik, hogy támogatást nyújtunk az érinteteknek, és támogatjuk az innovációs partnerséget. Nagyon fontos, hogy ösztönözzük a másik oldalon azt az egységes piacot, amely támogatja a KKV-kat, illetve a nagy vállalkozásokat is. Tehát azt gondolom, hogy ezt nagyon sok kollégám támogatja ezt a megközelítést a politikákat nem szabad szétforgácsolni, hanem világosan meghatalmazott, megfogalmazott célok felé kell úgymond egységesen e, irányítani. Nagyon fontos az exportok kapcsán is az egységes piaci szabályozások fölvizsgálata. Nagyon fontos a kormány szerepe, meg kell nézni a közbeszerzést, nem tudom, hogy milyen célokat kellene kitűzni, de a közbeszerzés nagyon fontos téma, amely elősegíti az innovációt. Már említettem a szabadalmazási rendszert, és egy nagyon jó európai szabadalmak rendszere kívánatos, ez rendkívüli fontosságú, ahhoz, hogy ösztönözzük az innovációt. A szellemi tulajdonjog a KKV-k esetében nagyon fontos ügy, és azt hiszem, hogy valóban csökkenteni kell az administratív terheket, amelyek a KKV-kra hárulnak. Nagyon, ugye 3 százaléka a GDP-nek kutatásra és fejlesztésre, innovációra fordítandó, elsősorban a kutatásra és fejlesztésre, a K plusz F projektekre. Az illetékes biztos asszony azt említette, hogy az eredményekkel kívánja mérni ezt. Mi az eredmény? Ha nem csak termékekről, hanem folyamatokról beszélünk, hogy lehet mérni az innovációt? Azt hiszem, hogy megfelelő jelzőszámokat vagy indikátorokat kell meghatározni. Sokat szóltam már a KKV-król, engedjék meg, hogy zárásképpen mondjak valamit a régiók szerepéről. A régiók nagyon fontosak, az innováció elősegítésében, hiszen közel vannak az üzleti vállalkozásokhoz, közel állnak a kutatóintézetekhez és kutatói létesítményekhez. Tehát azt gondolom, hogy valóban meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet elősegíteni részvételüket, a régiók részvételét nem volt igazam, amikor azt mondtam, hogy zárom gondolatomat, hiszen azt mondtam, hogy az Európai Innovációs Partnerségekkel szeretném zárni az expozémat. Hogyan határozzuk meg az innovációt? Az a kérdés. Ugyanúgy fogunk eljárni, mint eddig, ami azt jelenti, hogy Tehát ugye eddig nem akarom eltúlozni, de azt mondanám, 10-20 különböző alapunk van, és arra kérjük a KKV-kat és a régiókat, hogy az Európai Unió megfelelő ajtaján csengessenek, hogy ezeket a forrásokat meg tudják szerezni. Azt hiszem, hogy le kellene egyszerűsíteni ezt a folyamatot. Az egyszerűsítés nagyon fontos ebben az összefüggésben is. Tehát én azt szeretném, ha egy ablakos megoldást találnánk. Mi az egy ablakos megoldás? Az egy ablakos megoldás az, hogy van egyfajta szolgáltatási szint az Európai Unióban, ami azt mondja, hogy nem kérjük azt, nem várjuk el a vállalkozásoktól, tudják, hogy hova kell fordulniuk. Ők azt tudják, hogy kapok támogatást az Európai Uniótól, és csak az Európai Uniós ajtón kellene kopogtatni, nem pedig különböző ajtókon. Az Európai Uniós ajtón keresztül vezetnénk el a vállalkozást a megfelelő forráshoz, a megfelelő partnerhez. Az is nagyon fontos, hogy megismertessük a vállalkozásokat azokkal a partnerekkel, akiket együtt dolgoznak. Az egyablakos megoldás nem azt jelenteni, hogy minden pénzt egy alapba tegyünk, hanem egy olyan szolgáltatást biztosítsunk, amely nem várja el a felhasználótól, hogy tudja, hogy melyik alaptól mit várhat. Aztán vannak kollégák, akik azt szeretnék, ha a pénzügyi rendszert átnéznénk, felülvizsgálnánk, az innovációt ne szubvenciókkal, hanem egyfajta bónuszrendszerrel támogassuk. Vannak más rendszerek is, a finanszírozás természetesen kulcsfontosságú. A kulcs maga, amely az innovációt elősegíti, tehát szeretném, ha együtt gondolkoznának velem azon, hogy hogyan lehetne valóban működőképesíteni. Nos, új eszköz, ez az innovációs partnerség, régi eszköz. Én az illetékes európai biztost arra kértem, hogy fejtse ki az innovációs partnerséggel kapcsolatban a gondolatait, és én hollandul megkérdeztem tőle, ez egy holland mondás, e, ez e, régi bor egy új üvegben, vagy nem tudom, hogy le lehet-e fordítani angolra, ére, azt mondta, igen, azt mondta a biztos asszony, régi régi bor új kiszerelésben, új kulacsban esetleg így lehetne magyarosítani. Azt gondolom, hogy ez még kooperatívabb, még nagyobb szerepet kap az együttműködést, még több erőfeszítést fognak tenni közösen. Ami a kormányzati struktúrát illeti, az új emelek, elemeket, ez miért működne jobban, egy nagyon sok kérdőjel merül fel, valóban. Én benne vagyok abban, hogy próbáljunk ki új dolgokat, de szerintem ez sürgős, dolog, sürgős lenne megtudnunk, hogy az innovációs partnerség valóban az az új módszer, amit a bizottság alkalmazni kíván. Igen, már elfogadtunk egy állásfoglalást az innovációs partnersége kapcsolatban, az aktív, egészséges öregedésről szóló állásfoglalásra gondolok. Én azt gondolom, hogy ne készítsünk egy hosszú kívánságlistát az innovációs partnersége kapcsolatban, nem azért, mert nem tudjuk, hogy hogy működik, hanem van egy, hát van egy kísérleti projekt, meg kell várnunk annak eredményét. Tehát nem gondolom, hogy hosszú listák készítése jó, mert hát a hosszú listák készítése ahhoz vezet, hogy szétforgácsolódunk. Kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy kis figyelmet szenteltek nekem. Tudniuk kell, hogy lesz néhány nyilvános meghallgatás, amelyben a kocsfontosságú érintetteket meghallgatjuk, és talán néhány új gondolattal is szolgálnak majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bevezető gondolatokat Tusznoszki kolléga kapja meg elsőként a szót. Pane předsedo, eh, Já bych navázal na paní reportérku, protože jako šit... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Reagálnék árnyék előadóként az konzervatívok és reformák részéről arra, amit az előadó elmondott. Az innováció tényleg óriási jelentőséggel bír, hiszen az egyik eh, legfontosabb eszköze a versenyképesség felgyorsításának, fokozásának hiszen az innovációs körök az Európai Unióban sajnálatos módon sokkal hosszabbak, mint például az Egyesült Államokban, vagy az ázsiai sikeres társadalmakban. Az innováció a mi felfogásunkban, és én most a, nem csak a technológiai aspektusai gondolnék, hanem azokra az aspektusokra is, amelyikről az előadó említést tett. Én úgy gondolom, hogy a, a leg, az igazán jó volt az általános megközelítés. Néhány kis apró megjegyzés még elnök úr részemről. Az előadó is említette már azt, hogy a közbeszerzések milyen fontos szerepet játszhatnak. Ez egy nagyon jó eszköze a növekedés fokozásának, ugye feltettük a szónoki kérdést, hogy kellenek-e explicit szabályok és célok, amelyeket általánosságban kellene alkalmazni. Nem, én ezt nagyon ellenzem. Én ugyanis attól tartok, hogyha ilyen szigorúan megszabott szabályokat fektetünk le, akkor az korlátozásokhoz vezethet, az eredményeknek a korlátozását fogjuk ezzel elérni ebben a programban, hiszen akadályokat gördíthetünk az innováció útjába, ez a különböző régiókban más szakaszban jár az innováció, és most mindenhol uh, ugyanazokat a szabályokat kellene mindenkinek betartani, és ezek akadályokat uh, állítanának a, a tevékenységek nagyon széles palettája elé. Ugyanakkor mi pedig gyorsítani szeretnénk az innovációt a, a K plusz F segítségével, tehát ez lenne a célunk, és ezt be kell látnunk, és meg kell néznünk, hogy hogy tudjuk a valóságba átültetni mindazt, amit a K plusz F elért. A következő pont pedig, amit szintén nagyon érdekesnek tartok, és az előadó szintén említette ezt, és ez pedig a finanszírozási dimenziója az innovációnak ez a vetületes, fontos. Nagyon részletes vitát kellene erről még folytatnunk, hogy felgyorsítsuk a finanszírozást az innovációs folyamat egészében. Ez a legaktuálisabb kérdés. Nagyon sokszor a K plusz F-hez kapcsolódik ez a kérdés is, és megint csak egy amerikai hasonlattal élnék, ugyanis az Unióban eh, egy alapból eh, használjuk fel a pénzeszközöket, de ez nem olyan hatékony, mint amilyen hatékonynak lennie kellene. Túl van terhelve ez az alap, a bürokrácia nagyon megköti a kezünket, tehát még kellene gondolni, hogy milyen más lehetőségeink vannak, például kötvényekre gondolok itt, vagy másféle támogatásokra, akár a kutatások, akár a technológia, vagy a társadalomtudományok terén kellene ezeket a támogatásokat nyújtanunk. Úgy gondolom, hogy ezek nem túl magas kockázatú befektetések, és ezért én úgy vélem, hogy minél rugalmasabbnak kellene lennünk az innovációs kör tekintetében, hiszen végül is az a célunk, hogy átöltessük a valóságba a K plusz F-et, a mindennapi életbe. A K plusz F eredményét a mindennapokban szeretnénk megvalósítani. Minél több új tudást szeretnénk a gyakorlatba átöltetni. Éppen ezért én árnyékelődőként a konzervatívok részéről nagyon-nagyon üdvözlöm ezt a vitát, és nagyon érdekesnek is tartom ezt. Másrészt viszont úgy gondolom, hogy hogy azért nem, nem szabad annyira felégítenünk ezt, hogy túlságosan filozófiai vitát folytassunk, azért a gyakorlati kérdéseket is meg kell beszélnünk. Valóban a korlátok felszámolásának a lehetőségeit kellene megvitatnunk, mert a teljes innovatív ciklus sokkal hosszabbá teszi Európában, mint máshol világszerte. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm az előadó megjegyzéseit. Bacsők. I. Kucset kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A Kultúrás Szakbizottság véleményének eh, megfogalmazójaként én is élnék néhány megjegyzéssel. Először is természetesen szeretnék gratulálni Merkis asszonynak, nagyon nagyra törő célokat tűzött ki maga elé, és hát itt egy nagyon fontos eszközről beszélünk, mint szociális, mint kulturális, mint gazdasági fejlődésünk szempontjából nagyon fontos az innovatív az Innovációs Unió a 2020-as stratégia középpontjába is helyeztük ezt. És hát természetesen a jövőnk szempontjából is ez egy meghatározó kezdeményezés az Innovatív Unió. A Kulturális Szabizottság részéről nagyon rövid időn belül sikerült egy véleményt megfogalmaznunk, de hát ez az oktatás és a nevelés szempontjából történő megközelítés jelentés ebből a szempontból is fel kell vetnünk néhány kérdés Beszéltem már Merkiz asszonynal, és abból indulok ki, hogy a mi felvetéseinkre is figyelemmel lesz. Három pont az, amit szeretnék kiemelni, amelyek fontosak számomra. Az innovációt valóban um, széleskörű fogalomként kell alkalmaznunk, nem csak a technológiára kell ezt leszűkítenünk, nem csak technológiai termelésről van itt szó, hanem az gazdaság összes területéről. Az innovációt mindenhol, minden ágazatban, a, például a a ipari tervezés területére is figyelembe kell venni, és mindenféle tudás folyamat ban figyelembe kell ezt venni, és nagyon fontosak a részvételi modellek, és például a kulturális ágazatban is fontos ez a részvételi megközelítés, mert nagyon nagy lehetőségek rejlenek még ebben. Aztán szükségünk van a kiválósági egyetemek hálózatára, és ez még nagyobb mobilitás, még több befektetést is jelent európai kutatási térségre van szükségünk, amely szinergiákat tud teremteni, és az Európai Unió kutatási potenciáját teljes mértékben ki tudjuk használni. Ez azt is jelenti, hogy az egyetemeknek szorosabban kell együttműködniük a vállalatokkal, és ahogy Merkez azt is elmondta, a kormányok nak kell a polgárokat, az egyetemeket minél szorosabban bekapcsolni ebbe a folyamatba. Ugyanakkor költségvetési leforgásokkal is kell ezen a területen számolnunk, de feltétlenül szükségünk van a kiválóság képzésre, de ehhez szükségünk van forrásokra, és hogyha ezeket nem kapjuk meg, akkor sohasem fogjuk elérni a 2020-as célkitűzéseket. És akkor még nagyon röviden azzal kapcsolatban, amit Merkész asszony a polgárokkal kapcsolatban elmondott, mármint, hogy a polgárokra kellene támaszkodnunk, őket kell középpontba helyezni. Én ezt teljes mellszerességgel támogatom. De annak érdekében, hogy ezt sikerre vegyünk, van egy kulcsfogalom, amelyet mindenképpen figyelme kell vennünk, ez pedig a bizalom. A polgárok és a vállalatok bizalmat kell, hogy bírjanak az innováció iránt. Nagyon sokszor nagyon távol áll tőlük az innováció. Tehát az előnyöket, az innováció előnyeit a mindennapi élet számára be kell mutatnunk számunkra. Ez azt is jelenti, hogy ezt a, ezeket a tudásokat, ismereteket, a tudásszintet át kell tudnunk adni, és ez nagyon fontos. Aztán Merkis asszony beszélt a társadalmi innovációról is. Itt is tisztába kerülünk azzal, hogy mit is fed le ez a fogalom, mit is jelent ez már ezzel kapcsolatban is kidolgoztam néhány fontos pontot, a szegénység felszámolása, az oktatás képzés javítása, az iskolai képzettség fokozása, mindezek olyan vetületei szempontjai, meg a kérdésnek, amelyeket figyelme kell venni, és hát remélem, hogy a Kulturális Bizottság véleményével még időben sikerül befolyásolni ezt, és hogy a mi felvetéseinket is figyelme veszik. Kaci kis kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, először is köszönetet mondani Judit Merkésznek, aki már előzőleg is találkozott az árnyék előadóval, és kiválóan együtt tudtunk működni. Összes elmondanám, hogy nagyon lelkes vagyok, és a Moira Gögen Quinn biztos azt, hogy az innovációt ennyire a napirend elejére, tehát e, ilyen fontos e, napirendi pontként kitűzte, sok kolléga is támogatja ezt. A kutatás és az innováció kettéválasztása egy nagyon mesterséges megkülönböztetős volt, és a kutatás és innovációs főigazgatóság is most már új nevet kap, és hát így is világosá válik, hogy ez a két terület szorosan összefügg. Ez azért is fontos, mert az Európai Unió és a tagállamai a, az elképzelések, a szenzacionális kutatási ötletek végrehajtásában lemarad az Egyesült Államok és Kína mögött. Éppen ezért nagyon fontos és szükséges az, hogy az innovációt most már integráljuk a jövőbeli kutatási elképzelésekbe. Ugyanakkor az innovációs partnerségeket én nem eh, egy új elemként értelmezem, hiszen nagyon sokan így értékelik ezt, van rengeteg ö, rövidítés már az európai kutatási térségben, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és hasznos eszköz ahhoz, hogy egy innovációs láncot tudjunk megteremteni. Hiszen valóban szükségünk van erre, hogyha megnézzük azt, hogy a negyedik kutatási keretprogramban néhány évvel ezelőtt majdnem 40, összesen 39 százaléka a a projekteknek részt vett ebben, de most már csak 25%-os ez a, az ipar részéről a részvétel a projektekben, és hát, hogyha ha ezután már csak társadalmi témákkal foglalkozunk, kutatók csereprogramjaival, mobilitása, hát akkor ez nem biztos, hogy jó irányba megy, hiszen a Melkis asszonyféle jelentésben is háromszor jelenik meg az ipar szó, és kilencszer a társadalom szó. Tehát itt meg kellene pontosan határozunk, hogy milyen irányba kívánjuk ezt elvinni. Ami pedig a finanszírozást illeti, igazából ez a kulcs momentum, lehet, mert akkor tudunk szenzacionális ötleteket finanszírozni, méghozzá nulla százalékos kockázattal. Úgy gondolom, hogy ugyanakkor ezt nem mindig tudjuk megvalósítani, és most már a kockázati tőke befektetéséről is beszélnünk kellene, hiszen a 0%-os kockázat azt, azt nem tudjuk biztosítani. Nézzük meg például a Skype-ot. Ez az Európai Innovációs Programnak, a CIP partnerségnek a termékei és hitelekkel tudták ezt megvalósítani. A CIP keretében célzott hitelt nyújtottak, illetve az Európai Befektetési Bank is segítette ezt a projektet, és akkor ki tudták fejleszteni azt a terméket, amit ma Skype-ként ismerik, és ami valóban egy forradalmi újítás volt. Éppen ezért szeretném világosá tenni, hogy kombinálnunk kell a finanszírozás területén a különböző eszközöket, tehát itt ugye a kockázat megosztó finanszírozásként jelenik meg ez a koncepció. Erika Mann, korábbi kollégánk az illetékes ebben a kérdésben, és hát ez egy nagyon ígéretes elképzelés. Nagyon sok innováció van, ahol a, már láthatjuk, hogy nem sokára betörnek a piacra, és támogathatjuk ezt. És Merkis asszony is felvetette már ezt a kérdést, hogy ezt egy bónusz rendszerrel lehetne kombinálni. Tehát, hogyha az ERESZ FFS rendszerből kap támogatás egy projekt, akkor még bónusztal is lehetne ezt jutalmazni és kiegészíteni. És hogyha az innováció megvalósítása egy bónusztal lenne összekötve, amelyet akkor kapna valaki, hogyha az innováció megvalósul, akkor ez egy valódi paradigmaváltást jelentene. De ehhez valamit fel kell számolnunk. Méghozzá eddig nyerességek tilalmát láthatjuk a, a hitelek engedélyezésének. Hogyha nem látok nyerességet az innovációban, akkor sajnos nem is fog ez működni, nem fogok minden lehetőségen élni. Tehát a nyeresség tilalmát most már fel kellene számolni, ez valóban új lépésen, tehát most már a kockázatot növelni kell, és a versenyképességi és innovációs keretprogramból származó finanszírozás is növelni kell. De hát egyelőre még sok a bizonytalanság a támogatások terén, hiszen akit támogatnak, az általában már elért valamilyen innovációt, és ez egy fordított logika amikor a pályázatokat kírják, akkor ugye nagy témákra helyezik a hangsúlyt. A közbeszerzési pályázatoknál is így történik ez, hiszen ez a tudatos érdekel minket, hogy a közbeszerzési pályázatokat hogyan tudjuk úgy kialakítani, hogy ahogyan az az Egyesült Államokban és Kínában is az innovatív ö, projektek, termékek, szolgáltatások nagy arányban legyenek kielem. Eddig ez nem így volt, a, a, a, és hogyha ha, ha nem megfelelő írjuk ki a pályázatokat, akkor ez nem fog megvalósulni. Úgy gondolom, hogy ezzel a fontos, hogy nagy témákat jelöljünk ki. Legalább 30%-át a forrásoknak például a tárolási technológiákra lehetne költeni az energiaszektorban. Úgy gondolom, ez is egy olyan terület, ahol lemaradtunk az ázsiai, főleg Japán, tehát az ázsiai országok is, főleg Japán már elhúztak ebben a kérdésben, és hogyha ezen változtatni szeretnénk, akkor például a pályázatokban is meg kellene szerinteni a bónuszrendszer, a kockázat megosztó, pénzügyi eszközök alkalmazása, és néhány, maximum három nagy megatémát kell megnevezni, amelyekre koncentrálnánk. Köszönöm szépen, most pedig Langé kolléga kapja meg a szót. Kedves kolléga, csak a kollégámhoz kapcsolódva, az ipar részvétele a kutatási keretprogramban nem feltétlenül jó mutatója annak, hogy jó irányba megyünk el. Az ipar pénzügyi eszközei sokkal nagyobb lehetőségeket biztosítanak, mint a mi kutatási keretprogramunk úgy gondolom, hogy általában nincsenek is rá utalva a mi támogatásainkra. De azzal egyetértek, hogy valóban stratégiai célkötözéseket kellene az ipari fejlesztés ö, megoldása szempontjából meghatározni, meg kell határozni a vezetői piacokat, meg kell határozni azokat a területeket, a globális kontextusban valóban versenyképessé kell válnunk, hogy versenyképesek kell maradnunk, meg kell határozni a súlypontokat, és úgy gondolom, hogy a bizottság közleményében ez még nem elég egyértelmű, és ezen változtatni kellene, tehát a stratégiai súlypontok kijelölésében lenne szükség változtatásra. Persze az is a kérdés is mindig felmerül, hogy az innovációra hol van különösképpen szükség, vagy hol lesz rá különösképpen szükség. És az európai vezető projektek mellett természetesen arról is arról sem feledkezünk meg, hogy a regionális összefüggésekre tekintettel a KKV-k szempontjait is vegyük figyelembe, és ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy ezek a kockázat megosztó pénzügyi eszközök nem alkalmasak arra, hogy a KKV-kat bevonják ebbe. De hát ott is nagy az innovációs potenciál, az ő lehetőségeket is ki kellene aknáznunk és ugyanakkor a struktúrális politika és az innovációs politika kapcsolódási pontjaira is nagyobb figyelemmel kellene lennünk, és meg kellene próbálni, hogy az, hogy az innovációs döntéseket hálózatos megközelítésben oldjuk meg, mert ezek nagyon sok szemponttól összefüggenek. Az innovatív jellegét kellene a támogatásoknak erősíteni. Például nálunk alsó százországban van egy projekt, egy egyetemmel itt nagyon sok struktúrás alapból származó támogatást arra használnak, hogy a KKV-k profitáljanak a tudás transferből, az egyetem adja át a tudását, tehát a struktúrás alapok eszközét is még erősítenünk kell ebben az összefüggésben. És aztán még egy harmadik pont, meggyőződésem az is, hogy nem csak a vállalkozók vagy a tudósok azok, akik az innovációt előre tudják vinni, hanem maguk az alkalmazottak is lehetnek a forrásai az innovációnak, hiszen vannak olyan modellek is, ahol a, az alkalmazottak a munkaadókkal olyan bérmegállapodásokat kötnek, ahol a nyereségben ö, nyereség megosztása és a bérek megosztása is ö, úgy folyik, hogy egy részét innovációs alapba ö, elkülönítik, és így akkor a függőségüket, vagy a jövőbeli problémákat korlátozni tudják. Tehát ez is lehetséges, hogy, hogy az innovációs folyamatban résztvevők uh, még inkább részt vessenek ebben is. Köszönöm szépen, Lambert kolléga, kapja meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is uh hadd mondjam el, hogy az elhangzottakat nagyon helyesnek tartom, és különösen támogatom eh, Sáci Mekakis úr hozzászólását. Ehhez szeretnék kiegészítést tenni. Innováció számomra egy olyan rendszer, amit tolni kell, húzni kell és eh, emelni kell. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor ezt eh, előre mozdítjuk, nyomjuk, toljuk, sok mindent tehetünk, például az RS, RSFF témájában. Tudjuk, hogy az RSSF inkább közszintű, tehát állami kezdeményezés, azonban a magántőke alkalmazását is előre kellene mozdítani. Ahogyan elhangzott, a regionális politikához kell ezt kötni, de az ECOM munkájához is kapcsolnám, ami a beruházási alap szabályozását illeti. Azt hiszem, hogy nagyon sok tehetünk, teendőnk van még a, a kockázati tőke előremozdításában. Versenyképesnek kell lenni az Egyesült Államokkal, összevethetőnek kellene lenni az adatoknak, ez lenne a célunk. Vannak szűk keresztmetszetek, és ezekre világítottunk rá a annyi jelentéstevők ülésén. Tudjuk, hogy a szabványok felállítása nagyon fontos lehet, és ami az elektromobilitást illeti, tisztában vagyunk azzal, hogy ha nem mi tesszük ezt meg, akkor a világ többi országa fogja megtenni, még mielőtt erre rádöbbennénk. Ezért azt szeretném, hogy gyors szabványkialakítás történjen, hogyha százszerzalékosan tökéletes szabványokat szeretnénk, az nagyon hosszú időbe fog telni, különösen, hogyha azt akarjuk, hogy ebben mindenki beleegyezen. Ez azt jelenti, hogy kompromisszumra van szükség egy bizonyos pillanatban, hiszen az időzítés rendkívül fontos. Most pedig nézzük a pull, tehát a húzó aspektust. Az innovációs modell Európában ez vezérli. Ez azt jelenti, hogy szabványokat, bocsánat, javítja magát a hozzászóló, célkitűzéseket határozunk meg, illetve szabályozást hozunk ezen a területen. Ez tetszik, nem tetszik, ez tény. Az innovációt ez vezérli, ez vezérelte eddig Európában. És ebben a tekintetben szeretnék kapcsolódni a kutatásorientált innovációhoz. Nem szabad abba a csapdába esni, hogy konkrét eredményeket várunk egy-egy projektől, hiszen ez csak a bürokráciát növe, növeli, és hát kik vagyunk mi? Miért mondhatjuk azt, hogy ezt vagy azt vagy ilyen eredményt szeretnénk? A nagy társadalmi kihívásokra kell választ találni. Említették az energiahatékonyságot, én a forráshatékonyságot említenem, említeném, ott van az idősödő társadalom kérdése. Igen, ezzel kapcsolatban lehet konkrét és mérhető célkitűzéseket, számszerűsített célkitűzéseket meghatározni. Tisztelt kollégák, úgy gondolom, hogy ipari bizottságként fontosabb, hangsúlyosabb vezető szerepet kell vállalnunk. Hiszen amikor a nagy társadalmi kihívásokról beszélünk, és természetesen itt például a kibocsátás csökkentésére gondolok, az energiahatékonyságra. Ezek olyan területek, amelyekben elég defenzív az álláspontunk. Azt mondjuk, hogy óvatosan kell eljárnunk, nem szabad túlságosan ambiciózusnak lennünk, hiszen a világ többi országa nem halad ennyire előre, és csak magunk alatt vágjuk a fát. Ezt mind értem, de föl kell ismerni, hogyha alacsonyra célzunk, akkor alacsony eredményeket is fogunk előni. És a világ nem ezt teszi, vagy nem feltétlenül. Vannak olyan országok, amelyek bizony elég ambiciózus célkitűzéseket határoznak meg, és hogyha ezek nem is kötelező érvényűek, de ha kínai kormány célkitűzést határoz meg, akkor az emberek nagyon jól tudják, hogy ezt be kell tartani különben. Na, nem ez a modell számomra, de Nézzük meg, mi a helyzet. Hogyha defenzív álláspontot alkalmazunk, akkor nem mi leszünk az elsők. Ez biztos. Úgy gondolom, hogy a vezető szerepet föl kell vállalnunk. Ez kell, hogy legyen a céljunk. Európában nem most van annak az ideje, hogy a potenciális ipari vezető szerepünket föladjuk. Tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen meg kell védeni azt, ami a miénk, hanem globális vezető pozíciót kell kialakítani. Azt gondolom, tisztelt kollégák, hogy ambiciózusabbnak kell lennünk. Néha az a benyomásom, hogy az ITRE csak defenzív álláspontot képvisel. De hát mi vagyunk az Innovációs Bizottság ha nem is ez a szakbizottság, de föl kell ismerni, hogy igen, nagyon defenzívek a kollégák, ezért mindenkit arra ösztönzök, hogy próbáljuk a különböző politikai frakciók tagjait toborozni, és arra ösztönözni, hogy egy kicsit innovatívabbak, ambiciózusabbak legyenek, ez igen, kockázatokat is jelent, és itt megvédem az eredményorientált hozzá, hozzáállást, hanem is a részletekben jelenik meg ennek a fontossága. Ha két százalékkal lemaradunk a céltól, hát semmi gond. Toszanovszki kolléga a közbeszerzésre utalt. Ez a húzó eszköz, ami nagyon fontos, hiszen a GDP 70%-át érinti. Van, aki azt gondolja, hogy ez túlságosan magas szám, de hát ennyit költünk rá. Az innovációs kritériumokat, a társadalmi környezetvédelmi kritériumokat itt felsorolhatjuk, ezek mind emelik az innovációt, húzzák az innovációt. A szabályok szerint a közkiadások a GDP 2%-át érintik mindössze, és még egy kapcsolatot tennék, utalnék itt az IMCO szakbizottságra. A jövőben fogják a közbeszerzési szabályokat felülvizsgálni. Arra kell ösztönözni őket, hogy ezeket a kritériumokat szélesítsék, és tisztelt Toszinovszki kolléga, nem értek egyet önne, Kötelező érvényű célkitűzéseket kell meghatároznunk ezen a területen is. Hiszen miről van szó? A lemaradók határozzák meg a standard, a szabványt. Ha kötelező érvényű célkitűzéseket határozunk meg, akkor az innovációt mozdítjuk előre, azokat a cégeket, azokat a társaságokat, akik vezető szintű szolgálatokat tudnak nyújtani, szolgáltatásokat. Tehát nem mi legyünk azok, akik a lemaradókat védik. És ebben a tekintetben elég liberális a véleményem. Destruktív kreativitásról van szó, ezt kell megvédenünk. Nem szeretném azt, hogy a potenciálisan fölemelkedő cégek lemaradjanak, hiszen a defenzív állásponttal megakadályozunk azt, hogy új szereplők lépjenek be erre a területre. Tehát mindenkit arra ösztönző, hogy egy kicsit bátrabb és ambiciózusabb legyen. Még egy pár megjegyzésem lenne innovációs partnerség, ezzel kapcsolatban egyetlen aggodalomnak kell hangot adnom, a kormányzati struktúra nem szabad, hogy túlságosan nagy legyen, operatív kell, hogy legyen. Tehát nem hatalmas bizottságokra van szükség, ahol konszenzus alapján döntünk, és a végén semmit nem érünk el. Ami a társadalmi és az ipari párhuzamot illeti, szerintem a szociális innováció az élet szervezéséről szól, ehhez néha technológiára van szükség, néha pedig egyszerűen szervezésről, üzleti modellekről van szó. Véleményem szerint ez a kettő kombinációját jelenti. Innovatív technológiára is szükség van, de ahogyan elhangzott, ezt a valós praktikus megoldásokká kell alakítani, és ez bizony néha nehéz és ezért kapcsolnám ezt össze a szociális aspektussal. A szociális innováció nem csak a társadalmi kérdésekről, a szociális kérdésekről szól, hanem arról, hogy az embereket bevonjuk a változási folyamatokba. Nos, tisztelt kollégák, ennyit kívántam elmondani. Mindenkit arra ösztönzök, hogy bátor és ambiciózus legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány két mondatot mondanék. Még öten kértek szót. Plusz az és plusz a bizottság, és tíz percünk van, kedves kollégák. Most kérem szépen döntsük el, hogy mindenki szót kap-e. Egy megoldás van, mindenki fogja rövidre. Roy kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, örülök, hogy én vagyok az első az öt közül. Én támogatom, nagyon szívesen támogatom azt a megközelítést, amelyet Merkis asszony bemutatott. Jobbnak kell, jobbakká kell váljunk, jobban kell koordinálni a munkát, el kell érnünk az állampolgárokat, ha megnézzük a Lisszaboni agendát, a nagy projekteket, de ezek nem érték el a polgárokat, tehát sok szél volt a vitorlákban, de nem érkezett meg a hajó a kikötőbe. Ezen javítani kell ezen a helyzeten. Nekem ezekkel a vezér kezdeményezésekkel, vezérprojektekkel vannak azért fenntartásaim ezekkel kapcsolatban. Valóban fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi ebben az új? Jó, hát van egy kis plusz pénz, de mi az új benne? X kezdeményezés van, és ezek benne szerepelnek rendeletekben, amelyekkel kapcsolatban döntéseket hoztunk. A megkész jelentés értéke abban rejlik, hogy nem csak a széllel együtt haladunk, hanem kicsit szembe is vele, kritikát gyakorlunk. Meghatározzuk az irányt. A meglévő rendeleteket is bírálhatjuk. A hetedik kutatási keretprogramra, a regionális alapokra vonatkozhat a bírálatunk, az eit az Európai Innovációs Technológiai Intézetre. Tehát ha valóban szeretnénk eredményt elérni, akkor szinergiát kell teremteni az eszközök között. Ez kötelezővé kell tenni, ki kell kényszeríteni. És az itt a bizottságnak itt nincsen kötelező szerepe, hanem elsődleges a szerepe az étrebizottságnak. A második dolog. Kacimákakis kollégával már elemeztük a regionális alapok kapcsán ezt a kérdést, és ami az eszközöket illeti a kutatás területén, ott szinergia lehetőségeket tártunk fel, és ebben a jelentésben konkrétabbá kellene tenni, nem csak szándéknyilatkozat formájában. A regionális bizottság véleményt fog készíteni majd a jelentésünkhez, kivetképpen a Smart Specialization-nel kapcsolatban, és támogatom azt, amit az egyablakos megoldásról mondott, és a pénzügyekről, mint még egyszer megismétlem a központi elem, amit kiemelnék, a jelentésben a javaslatokkal együtt meg kell adni hogy a mostani rendeletekben mit kellene megváltoztatni, hogyan lehetne, hol lehetne jobban együttműködni, és szívesen segítek ebben. Egyébként gratulálok a munkájához. Pródi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék előadó leszek az elnök bizottságban, ezért nagyon érdekel engem, ami a jelentésben szerepel. Nagyon röviden részemről valóban nagy változásokra van szükség. Hiszen a társadalmunknak meg kell értenie, hogy a természeti erőforrásaink végesek, és a bolygón képessége is korlátozott abban az értelemben, hogy nem tudunk már több hulladékot fölvenni. Van egy kulturális probléma, tehát nem csak pénzügyi tőkéről van szó, hanem az emberi és természeti tőkéről kell beszélni. Ez mind része a közjónak. El kell ismernünk ezeket a közjavakat, ezeket az aspektusokat ki kellene emelni. Csak így lehet azt elérni, hogy a fogyasztó ne érezze úgy, hogy végtelen mennyiségű anyagot kell felhasználjon. Így lehet előrevinni a civilizációt. Na, csökkentjük a fogyasztás iránti érdeklődést. Valóban hosszú távon kell gondolkoznunk. A hosszú távú gondolkodás nagyon fontos a helyes irány megtalálásához amikor a K plusz F erőfeszítésekről van szó. Tehát nagyon fontos, hogy minden bizottság együttműködjön, aki véleményt készít, mert nagyon fontos kulturálisan, holisztikusan eljárni. Kavályó asszony. Thank you, President. Uh, I would like to thank uh, uh Mr. Köszönöm szépen, uh, elnök úr köszönettel tartozom eh, Melkész asszonynak, illetve a bizottság eh, közleményéért is eh, köszönetet mondok. Kiváló anyag ez, az innovációt megfelelően kezeli, az oktatás, a kutatás, a piac működése alapján határozza ezt meg. Egyetértek az innováció széles körű meghatározásáról, beszéltünk a szociális innovációról, véleményem szerint a regionális innováció is rendkívül fontos ezt szeretném kiegészíteni azzal, hogy az intézményes innováció a közszolgáltatások terén tett innováció. A válság miatt ezt lehetőségként foghatjuk fel, új technológiát lehet bevezetni a közszolgáltatásokba. Mindemellett kiegyensúlyozottabbnak kellene lenni ennek az anyagnak, a különböző innovációkat jobban magába kellene foglalnia, és véleményem szerint az ipari innovációra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. meg kell próbálni az európai ipar versenyképességét föntartani az innováció segítségével, hiszen az ipari beruházásokat stimulálni kell a versenyképesség emelése érdekében, illetve az export tevékenységben betöltött szerepünk megtartása és növelése érdekében. Véleményem szerint az ipari ágazatokat jobban ki kellene domborítani, oda kell figyelni arra, hogy hol töltünk be vezető szerepet. És hogyha megnézzük az eredménytáblát, a bizottság 2009-es ipari eredménytábláját, akkor azt látjuk, hogy az első ágazat, az a gépjármű gyártás ágazata, meg kell győződnünk arról, hogy ezt a vezető szerepet megőrizzük, a forrás hatékonyság új korlátain belül is. Tehát itt is vezető szerepet kell felvállalnunk. Köszönöm szépen. Dankeschön. Köszönöm szépen. Az Szátori árnyék előadasszonyt valahogy nem vettük észre. Köszönöm szépen. Tempo, eh, come... Nem röviden, hiszen nem nagyon van már időnk. Árnyék előadó vagyok a néppárt nevében és a november 24-i ülésen részt vettem, és együtt működtem az jelentéstevő asszonyjal és más kollégákkal, ez már el is hangzott. A bizottság munkája és a jelentéstevő asszony munkája nagyon jó. Nekem az a szándékom, hogy néhány pontra összpontosítsuk, amelyet fontosnak tartok. Először is az innováció témáját, ahogy a múltban is, más jelentéseknél, más fontos kérdéseknél, ez egy olyan téma kell legyen, amely minden területet által el. Minden irányelvbe, rendeletbe be kell építeni az innovációt, amely az Európai Unió területén megszületik. Ez a mainstreamingnek nevezünk, tehát a főcsapás irányba be kell építeni az innovációt az EU-ban. Mondhatjuk, hogy még ez az ágazat, meg az az ágazat, nem, ez nem elég. Azt kell mondani, ami ma Európában történik, annak kell legyen innovációs aspektusa. Második dolog. Ami a mi kezdeményezésünket illeti. Természetesen vissza is kell tekinteni hiszen itt van a kutatás és közigazgatási program. Van egy olyan pont, amely fontos, ugye az egyablakos megoldás, a one-stop shop, ezzel egyetértek. Azt gondolom, hogy ez szorosan összefügg a bürokratikus terhek leépítésével, ez is fontos célkitűzés, ugye, kiváltképpen a KKV-k szempontjából. Nekik nincsenek olyan struktúráik, amelyek segítségével egy ilyen komplex világot kezelni tudnának. Az előkészítő munkálatok nagyon fontosak, aztán a folyamat végén egy egységes, egyablakos rendszer áll majd. Egy másik pont. Európának több célt kell kitűznie, nem csak a szellemi tulajdonjogot kell megvédeni, hanem terjeszteni is kell. Nagyon sok innováció van, ezeket terjeszteni kell. Szabadalmakat is, nagyon sok szabadalmat nyújtottak be, de a végén nem ismerjük őket, nem tudjuk, nem ismerjük ezeket az új szabadalmakat, és nem is alkalmazzák őket. Utolsó pont. Lenne még mondani valóm, de hát már sokan sokat mondtak, Néha a kollégák rövidebbre foghatnák mondandójukat, kevesebb filozófia is elég lenne. Nagyon kellemesen szórakoztatnak minket, szerintem néhány azért eltúlozták. Lehet, hogy ezek a kollégák nincs is, nincsenek, és itt ez, kedves elnök úr, nem önnek szól, hanem a kollégáknak. Ami a közbeszerzést illeti, ez fontos. Fontos, amikor a közbeszerzésekről beszélünk, a nyilvános kiírásokról, vannak ugye bizonyos szabályok, előírások. Kitolgozás alatt van egy irányelv, és itt is megfelelő teret kell teremteni az innovációnak. Ez megint eh, minden ágazaton átnyúló ö, eh, téma kell legyen. Vannak persze divatos témák, az energia, az ökológia, de van olyan innováció, mely a biztonságra, az egészségügyre, más kérdésekre vonatkozik. Nem szabad csak egy ágazatra korlátozni gondolatainkat. Nagyon hasznos az, amit a jelentéstevő asszony tesz. Az én frakcióm nevében a többi kollégával együtt támogatni fogjuk a jelentést, viszont Odi úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Ebben a dosszéban először is én azt szeretném, ha definiálnánk. Ugye szó van a kutatásról, innovációról. Mi ez a kutatás? Mi az innováció? De Gaulle azt mondja, hogy nagyon sok a kereső kutató, de jó lenne, ha néhány találó is lenne. Na hát az innovátorok lennének a találók ebben a kontextusban. Második kérdés. Ebben a dosszéban egy nagy fejezet hiányzik. Innováció környezetben. Beszéltünk az innovációról az iparban, a gazdaságban van egy kifejezetten kiváló fejezet a szociális elemekről, de kérem szépen hiányzik a környezetvédelmi ö, fejezet, innováció. Az innováció a közszférában. Én egy olyan tagállamhoz tartozom, ahol nagyon sok innovációt hajtottak vége a közigazgatásban, de óva intem önöket attól, ami a közféra és a közigazgatás innovációt illeti. Én azért pontosítani kellene. Utolsó megjegyzés, vagy megfigyelés, amelyet szeretnék közölni a jelentéstevő asszonynal, ez a kapcsolat a tagállamok ami az Európai Bizottság első pontok kapcsolatos szintézést illeti, ott van egy hivatkozás a tagállamokkal való kapcsolatra. Én azt javasolnám, hogy mielőbb jó lenne a nemzeti parlamenteket is megnyerni, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek közötti kapcsolat legyen erős, jó lenne, ha ne lenne divergancia az Európai Unió és a parlamentek között. A helyi tisztviselők nagyon fontos a is ide gondolná még a régi bizottságát is. Herzog kolléganő. Uh, thanks, Chairman. Uh, thanks, Chairman. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek, rendkívül rövid lesz. Láthattuk a költségvetési vita során, hogy hogy a tanács tagjai mennyire uh, óckodnak attól, hogy az innovációt támogassák európai szinten, de nemzeti szinten is sokszor ez a helyzet, hogy hogy a megszorító programok áldozata pont az innováció, és hát az innováció annak ellenére, hogy közösségi politikává vált a Lisszaboni szerződés értelmében, a nemzeti kormányzatok munkájára mégis csak szükségünk van ezen a területen, és hogyha mérni szeretnénk azt, hogy a kormányok mit tesznek, akkor a mérések során a kormányzati hatósági tevékenységek mérésére is szükség van, illetve a sikeresség mérésére is mi igaz, hogy a, a, a forrásokat a tanács nem biztosítja, de mégis a mi tevékenységüket az alapján mérik, hogy hogy tudjuk megvalósítani azt, amihez nem kapunk forrásokat. Tehát a mérésben ezt is figyelembe kéne venni, úgy gondolom, hogy, hogy nem szabad semmiképpen sem megfelelkezünk a tagállamokról. Köszönöm szépen még röviden a bizottságot kérdezem, hogy szeretne hozzászólni. Hogyha röviden sikerülne hozzászólni, azt nagyon megköszönném. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy kevés az idő. Először is szeretnék az előadónak, Merkis asszonynak köszönetet mondani a kiváló munkáért, és a hozzászólások az árnyék előadók és a képviselők részéről sajnos sok pontot felvetettek, amelyekre nem tudok mind válaszolni, de először is ahogy sokan mondták, szükségünk van arra, hogy nagyra törő célokat tűzünk ki, ambiciózusnak kell lenni, különben az innovációs feltörekvés ö, ö, nem fog megvalósulni. Szartodász is erre utalt, a mainstreaming, ugye a horizontális megközelítés, a a regionális politika környezetvédelmi szerepét is már említették. Az ambiciózus célok tekintetében azt hiszem hogy kell tartanunk, hogy nagyon ö, fontos a költségvetési konszolidáció, és ugyanakkor szükségünk van ugye forrásokra, és nem szabad aláásni a jövőnket azáltal, hogy elkapkodjuk a forrásokról hozott döntéseket a jelenlegi válsághelyzet miatt. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a bizottság nagyon fontosak tartja a közbeszerzés szerepét, sok ezzel kapcsolatos véleményt hallhattunk, de a bizottság úgy gondolja, hogy a közbeszerzésnek rendkívüli szerepe van, hihetetlen lehetőségek lennének még ezen a területen az innováció szempontjából, és szeretném biztosítani Merkesz asszonyt arról, hogy ami a kételjeit illeti az innovációs partnerségekkel kapcsolatban, mi fog történni van már ugye egy kísérleti projektünk az egészséges öregedéssel kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha a parlament, az Európai Parlament is minél inkább aktív részevője lenne ennek a folyamatnak, hiszen itt nekünk kell meghatározni, hogy hogyan kellene irányítani ezeket a projekteket, hogyan kellene ezeket megvalósítani, hogyan lehetne ezeket integratívvá tenni, és eh, remélem, illetve biztos vagyok abban, hogy a, bizottsági szolgálatok nem sokára eljutatják önökhöz a szükséges dokumentumokat, ezek kérem az önök aktív részvételét is, hiszen ez nélkülözhetetlen ebben a projektben. Végezetül, vagy majdnem végezetül üdvözöljük Kacimarkakis úr elképzeléseit a bónusz eh, eh, mechanizmusokkal kapcsolatban valóban ezeket eh, még fontolóra kellene vennünk, és tervezzük is, hogy megvizsgáljuk ezeket az elképzeléseket, és nagyon örülnék, ha még többet hallhatnék a, a érintett bizottságoktól. És aztán még egy pont a partnerségekkel kapcsolatban Merkiz asszony is említette ezt, a partnerségek célja nem az, hogy egy új eszköz teremtsünk velük, ez a, ne, nem e, új finanszírozási források, hanem egyfajta új megközelítési mód, újfajta keretrendszer, egy integratív megközelítés, amelynek a szükségét sok eh, képviselő említett, és mi szeretnénk az innovációs lánc összes tagját bekapcsolni ebbe a piaci eh, részvevőktől, a, a normák kialakításán át, a polgárok bevonásáig nagyon nagyok a kívások, tehát ez nem egy új eszköz, nem új finanszírozási keret még több mindent is mondhatnék, de hát látom, hogy, hogy kevés az idő. Köszönöm szépen a lehetőséget, és természetesen rendelkezésre állunk az előadó, vagy bárki más kérdésére is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a rövid beszámolót. Kérdezem Merkiz asszonyt, hogy szeretné vagy kell-e a bármit, és talán röviden és tömören, ha lehetne. Engedjen meg elnök hogy nagyon röviden, tudom, hogy kevés az időnk, tehát nagyon röviden reagálnék a sok hallott hozzászólásra. Természetesen a határa csillagos ég és nagyon nagyra törő célkat kell kitűznünk. Jó lenne, hogyha elérnénk ezeket a célokat, és teljes mértékben egyetértek azokkal a kollégákkal, akik a lehető legnagyra törőbb célokat szeretnék elérni. Teljes mértékben támogatom az ő ambíciójukat. Lamberts úr is természetesen um, egyetetek azzal, hogy nem a lemaradók kellene támaszkodnunk. Teljes mértékben e, e, egyetértek. Offenzívnek, vagy mondhatnánk offenzívnek kellene lennünk, e, nagyon nagy lépést tennénk ezzel, ha nem lennénk már defenzívek aztán hallottuk azt is, hogy a kiválóságot kellene támogatnunk és erősítenünk. Itt már kértünk ezzel kapcsolatban egy véleményt, és úgy gondolom, igen, nagyobb figyelmet kell erre fordítani, ez nagyon fontos, valóban minden eszköz be kell vetni, és, és úgy gondolom, hogy az Európai Innovációs Technológiás Intézet nem fog összekapcsolódni a jelenlegi innovációs hálózatban minden más érintett intézménye. Valóban harmonizálni kell a politikákat, és mindenhol érvényesítenünk kell az innovációt, és biztosítanunk kell, hogy mindenhol az összes léhető eszközt be lehet vetni, annak érdekében, hogy fokozzuk az innovációt már a létező programok esetében is. Ezeket mind-mind még módosítani kell, ki kell egészíteni, és ugye a kormányok szerepéről is szó esett, ez is fontos, a közbeszerzés, minden figyelmet megérdemel, és éppen ezért örülök, hogy nyolc további bizottság és véleményért fordult hozzánk, hiszen ez is a lehetőséget kínál arra, hogy integratívak legyünk, az IMCO-val, az egységes piac szerint együtt tudjunk dolgozni, a a szabályok kidolgozásában, de itt megint csak ugye a finanszírozás kérdése is felmerül, megint csak elmondhatjuk a kulcsfontosság az innováció eh, előré, előmozdítása, és egy teljesen új rendszert kellene felépíteni. A legfontosabb tényleg az, hogy az innovatív Unió valóban nagy társadalmi változásokat szeretne érni, és a források nagyon nagy figyelmet érdemelnek. Ez a mindent átívelő legfontosabb elv, és az állásfoglalásunkban már világosan leszögeztük, hogy források intelligens felhasználása az az, ami mindent át kell, hogy hasson, minden innovatív partnerségben meg kellene jelenni. Úgy gondolom, hogy ez mindent elmond, és jól bizonyítja, hogy e- ez a legnagyobb feladatunk. Várom a további közös munkát a kollégákkal a különböző kérdések kapcsán, teljes mértékben támogatom őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és akkor azonnal rá is térünk a szavazásra. Mindenki elhozta a szavazókártyát, igen, nagyszerű, nagyon örülök. És akkor rá is térünk az első szavazásra, méghozzá Marinescu úr jelentéséről szavazunk először, az innovatív finanszírozás globális és európai szinten kérném, hogy mindenki ragadja meg a szavazólistáját, és már kezdjük is. Egyes kompromisszum mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás. Hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elnézést. Ne, tehát a hetesről részenként szavazunk. Első rész mellett ellene, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Nyolcas ellenőrzése. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os két részben első rész mellette, ellene, tart, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. rendben volt, akkor rá is térünk a hármas kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És akkor marad még nekünk a 22-es második része mellette, ellene, Tehát csak a második része a 22-esnek. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es a kapcsolatban van egy szóbeli módosítás, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene. Ellenőriznünk kell. 23-as második rész. Megnyitom a szavazást. A néppárt észre egyet többen szavazta. Rendben. A elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 30-as mellette, A 25-ös már lezárt, hogy gyorsabb vagyok bárkinek. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette. 34-es. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene ellenőrizzük a 36-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es Zsadó úr, kíván-e hozzászólni? A 38-ast ugye szobimódosítóval elfogadtuk el, nem említette, ezt akartam csak megkérdezni. A 38-asat a szobeli módosítóval. Van egy szobeli módosító, igen, Zsadó úr, nem szerepel a listán? Ellenőrizzük, mondja az elnök. A 38-as szobeli módosító nélkül szavaztuk meg eddig. Túl késő van, mondja az elnök. Azt mondják, hogy a szobeli módosító nagyon későn érkezett. De nem jelentkezett senki. De a többi frakció egyetértett, mondja Zsad úr. Elnézést kérek, mondja az elnök. 38-ast említettem, és nem említettem a szobeli módosítót, ez az én hibám volt, de senki sem mondta, hogy van szobeli módosító. Megismételjük a szobeli módosítóval? Én kértem, mondja Zsadó úr. Csicseszter úr. Igen, elnök úr, minden esetre mi ellenezzük ezt a szobeli módosítót. Elnök, hát akkor semmi esély nincsen. Hát ez kedves segítség. Egy frakció mindjárt ellenzi a szobori módosítót, a 38-ast elutasítottuk magát, most jön a 40-es szobori módosítóval együtt. Nélkül. 40-es szobori módosító nélkül. Ki támogatja? Ellen szavazat. Tartózkodás elfogadva. 41-es. Ellenőrizzük. A 40-es szóbeli módosító nélkül ellenőrizzük. Negyvenegyes, két részben. 41 per 1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig, ez még mi a csuda? Úristen, hát ilyet meg nem láttam. A 43 kétszer két részben. Hát akkor négy részben, nem? Na most ami az egy per egyest illeti. Elutasítva. Második rész. Mellette, ellene, tartozkodás, Elutasítva. A második rész. A második, második rész. Első rész. Támogat. Meg ki támogatja? Ellene. tartozkodás, Elutasítva. Kettő per kettő per kettő mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a végső szavazás, a szavazást megnyitom. Jó, ennyi. Akkor most a következő napi rendi pont. Úgy látom, hogy van Claude Thomas úr. Ügyrendi kérdés, gondolom. A Csicseszter kolléga nem hangulatban van, ugye, de van egy kis probléma. A belső szabályzat értelmében nincsen szabály arra vonatkozóan, hogy meddig lehet leadni egy szobori módosítót. Ezt tisztázni kellene majd a januári koordinátori ülésen, mert a frakció nem tudja, a titkárság nem tudja. Nem, nem, mondja az elnök ez az én hibám volt, amikor felsoroltam a módosított Claude, én ezt korrigáltam. Szobeli módosítót az ülés közben is lehet benyújtani. De ha egy valaki ellene van, akkor már is letudhatjuk. Jó, kilences napi rendi pont, a Susan Wagner jelentés, a szavazólista mindenki előtt megvan, a kolléga nem szeretne hosszasan tárgyalni erről, sajnálom, nem kíván hosszasan beszélni, most pedig a kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, a hatos mégis, mondja az elnök. Azt mondták, hogy a hatos -e vált. Elnézést, hatos? Ki támogatja a hatost? Hatos! Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Nyolcas mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva? Kilences mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva? Tízes mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva, Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, bocsánat, 16-os több részben, 16 per 1 mellette, Elnézés, elnézést. Az első rész okafogyottá vált, a négyes kompromisszum csak a második részről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a 20-as mellette, ellene, ellenőrizzük, a 20-ast. A szavazást megnyitom, lezárom. A népátiak egyel többen vannak. Jó. Világos, rendben, elfogadva. Ez a... Most jön a 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 22-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítom. Nem egy szerettem mondani? kérdezi az elnök. Jó, akkor kezdjük. 22-es. 22-es, még egyszer. A szavazás. Megnyitom a 22-esről. Mindenki leadta a szavazatát? Jó, akkor lezárjuk. Elutasítva. 24-es. 24-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum. A 28-as ellenőrizik. Jó, rendben, megnyitom a szavazást a 28-asról. Lezárom. Hát, éppen hogy. A többség, igen. Hatos kompromisszum mellette, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es két részben, 32 per 1 mellette, ellene, tartózkodás után, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és a szavazás elektronikusan, a szavazás megnyitom. A szavazás megnyitom, és lezárom. És a végső eredmény pedig elfogadva. Gratulálunk a kollégáknak is. Ez volt az utolsó karácsony előtti szavazás rendkívüli esemény volt. Köszönöm szépen, hogy nagy zöggenők, bökkenők nélkül. Hát még aztán meg kell gondolnom, Lange úr, ha gondolja, akkor két rendkívüli ülést adtunk, de elnézést, na most ne menjenek ám el, még az ülés folytatódik, nincsen még vége. A tanácskozást folytatjuk. Most pedig a hányas szemmel is tartunk? Tízes. Itt az öböl menti együttműködési tanács és az Európai Unió viszonyáról van szó. Nébler kolléganő kapja meg a szót. Először egyedül kapja meg a szót, csak kizárólag ő kapja meg a szót, senki más. Kedves kollégák, ha beszélni szeretnének, tegyék meg az ajtón kívül. Ha el akarnak menni, menjenek, de gyorsan, de ne zavarják az ülést. Also immer. Immer mündlich. Ich habe da nur einen Fehler gemacht. Als sie sagt, es ist zu spät, da habe ich einen Fehler gemacht. Hätte ich besser im Mund gehalten. Herr Vorsitzender, wir warten noch zwei Elnök úr, még bász, várjunk még két percet, jó? Mire kicsit lecsitulnak. It is, is it possible? Elnök, lehetséges-e, kedves kollégák, van-e lehetőség rá, kedves kollégák? Brezina úr, eh, Vida Kvadrász úr, és még egyéb kedves kollégák, kérem, abba tudnák hagyni a vitát, és akkor lenne időnk a hivatalos vitára. Nincs rá semmi esély. Nulla sanszon van.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 Herr Vorsitzender, ich denke, ich kann jetzt schon anfangen. Esetleg elkezdhetném? Igen, Éber az, hogy megkapja a szót. Én is befejeztem a porpárlét, köszönöm szépen. Nagyszerű, mondja Néber az anyja. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Örülök annak, hogy bemutathatom önöknek a véleménytervezetemet, amely az Európai Unió és az Öbölment Együttműködési Tanácsal kapcsolatos jelentést, ugye a GCC országokról van szó, nagyon hálás vagyok azért, hogy az AFED bizottság arról döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít, amely kiváltképpen vagy kizárólagosan az Európai Unió és a GCC-vel kapcsolatos viszonyról szól, mert azt gondolom, hogy ez a régió számunkra európai szempontból stratégiailag nagyon fontos régió, és üdvözlöm azt a tényt, hogy az AFED bizottság ezt a kezdeményezést útjára bocsátotta, és nagyon fontos, hiszen három kiemelt területe ennek a bizottságnak szerepel a jelentésben, intenzívebben kell foglalkozunk ezzel. A véleménytervezetemben három területtel foglalkoztam, amely az ITE bizottság szempontjából fontos. Először is együttműködés a GCC országokkal az energiaágazatban, a második az ipari együttműködés, kiváltképpen ami a nyersanyagok nyerését illeti, a harmadik pedig a K plusz F terület. Nagyon röviden az első területről, energia ugye az első téma. Azt gondolom, hogy a foszilis üzemanyagok vagy fűtőanyagok, amelyek az öbölmenti országokban találhatóak, az Európai Unió számára a legfontosabb közös hivatkozási pont, amely segítségével garantálni lehet az energiaellátás biztonságát. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szállító országokkal megfelelő viszont alakítson ki. Van ez a közös adatgyűjtési, vagy, vagy közös adatbank kezdeményezés nagyon támogatom, nagyon fontos az árak ismerete, a kínálat kereslet átláthatóvé váltétele, az energiaforrások diverzifikációja. Itt még nagyon sok potenciál van a hálózati gáz és energia területén. Itt az öbölmenti országok kínálattal álltak elő, az arab félszigeten delegációval jártam elnök úr, néhány hónappal ezelőtt voltunk Katárban, és a Ras Lafant meglátogattuk. Ez egy hatalmas platform, amely 18 év alatt építettek, annak érdekében, hogy folyékonyá teszik a tegyék a helyszínen a gázt, és exportálják a világba a folyékony gázt. Az a kérdés, hogy egy Eastern Gate van-e, ahol az energiaterminálokat meg lehetne, le lehetne telepíteni. Nagyon fontos ez a kérdés. Na, ezt az aspektust beépítettem a véleménytervezetembe is. Tehát itt az LNG, tehát a folyékony gázról van szó. Azt hiszem, hogy a folyékony gáz nagyobb energiaellátási biztonságot is garantál. A hat öbölmenti ország nagy érdeklődés mutat, nagyon aktív, a megül energiák tekintetében is. Azt hiszem, hogy itt is az EU öbölmenti országok tanácsa együttműködését intenzívebbé kellene tenni a szél és napenergia területén. Azt gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni arra az GCC energia befektetési kapacitásba, és abban van még nagyon sok potenciál. Az európai perspektívából ez nagyon érdekes számunkra, az energia szempontjából, ami a második területet illeti, a nyersanyagokat. Itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy intenzív partnerséget építsünk ki ezen a területen, és hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot is. Kiváltképpen politikailag két dologra van szükség. Az első, hogy a kereskedelmi akadályokat le kell bontani, amelyek még léteznek. A második, hogy végre alá kell írni a szabad kereskedelmi megállapodást. Nyilván tudják, hogy az öbölmenti országok és az EU között évek óta folynak a tárgyalások, és a kereskedelmi megállapodáson dolgozunk, de még nem sikerült lezárni. Nagyon fontos a véleménytervezetben kiemelni, hogy a tárgyalásokat folytatni kell, és hogy a bizottságot arra kérjük szépen, hogy minden lehetőséget használjon fel a megállapodás lezárására. Az utolsó a K plusz F terület, itt is egyszerűen azon ö, tapasztalatokról szeretnénk beszélni, ö, Rübi kolléga is jelen részt vett a delegáció munkájában, a helyszínen nem is tudják, hogy milyen lehetőségek vannak a diákok számára a régióban. Nagyon sokan nem tudják, meglepődtem a, ugye a a diákok részt vehetnek az Erasmus Mundus program keretében, együttműködési programban, de ezekben az országokban ellátogatunk az egy Katari Egyetemre, és senki nem ismeri az ottani egyetemeken ezeket a lehetőségeket, és nagyon fontos, hogy hogyan értékesítjük azt, amit Európában kínálunk. Ezeket a programokat, ahol éppen a külföldi diákokat szeretnénk Európába hívni, a hosszú távú együttműködésünket elmélyítendő. Hát az a kérdés, hogy hogyan lehetne többet befektetni, és a jelentéseben szerepel az is, hogy, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni ennek a kérdésnek, együtt kell működni az egyetemek között is, ismerték kell tenni az érintett egyetemeken a programjainkat, erősíteni kell a kutatós, kutatási és technológiai intézetekkel az együttműködést, a hat, tag, a hat államban nagyon sok minden történik, Katar, Katarban is egy kutatási és tudományos parkot kívánnak létrehozni. Európa nincs annyira jelen, ahogy szeretnénk ezeken a helyszíneken. Zárásképpen egy megjegyzés, a legnagyobb probléma a helyszínen, amit európaiként tapasztalunk, egy képviseletünk van Szaudarábiában, Riádban az egész régiót ott képviseltetjük magunkat, és arábia a nagy-nagy testvére a kisebb országoknak, Katár, Kuwait, Omán, Bahrein és a többiek számára a nagy testvér Szaudi-Arábia, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy tegyünk kísérletet arra, hogy a többi kis országban, de számunkra, európaiak számára stratégiailag nagyon fontos államokban jó lenne saját képviseletet felállítani az EU részéről. Ezt is megemlítem a jelentésben, és remélem, hogy az AFED bizottság támogatni fogja ezt. Hát ennyi mondtam volna. Igazából szoros együttműködést kell megcélozni az öbömenti országokkal, az energia, nyersanyagbiztonság K plusz F területén. A mi bizottságunk erre a három témára teszi a fő hangsúlyt. Örülnék, ha támogatnák az én elképzeléseimet, szívesen fogadok bármilyen további megjegyzést. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Van esetleg hozzászólás a nagy létszámban jelenlegű árnyék előadók részről. Paul Rübik, mint nem árnyék előadó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm Angélika Néblernek a munkáját, mert hát nagyon is körültekintően vezeti ezt a delegációt. A jelentés nagyon jól emelik ki, hogy hova akarunk eljutni, támogatni tud, hogy EU képviseletek legyenek a kisebb országokban is. Nagyon jó lenne, ha most az új Európai Külügyi Szolgálat keretében ezen el lehetne gondolkozni, és létrejönnének újabb külképviseletek. Jó lenne, ha minden egyes tag országban, tehát a hatok országában, az összes országban lenne külképviselet. Ez a nemzetállamok számára is költség hatékony megoldás lenne, mert azt gondolom, egy EU külképviselet létrehozása nagyon fontos előfeltétel lenne az együttműködés számára. A második terület a CO2, a CO2 a széndiokszid kibocsátás, a gáz és olajtermelésben nagyon fontos téma, és éppen a kutatási erőfeszítéseket a CO2 csökkentésére kellene irányítani, nem csak a tárolásnál, hanem mint vegyi üzemanyagot kellene felhasználni a CO2-t. A stoa az Európai Parlament Tudományos Bizottságában Kiemeltünk egy témát, a CO2-t, mint chemical fuel, tehát mint a vegyi üzemanyagot szeretnénk megismertetni, szeretnénk egy jelentést készítetni szakértőkkel arról, hogy a CO2-t hogyan lehetne beépíteni, újra felhasználni az ipari folyamatban, hiszen nagyon fontos alapanyag lehetne az ipari gyártás szempontjából a jövőben. Két pont nagyon fontos még. részről az Európai Kutatási Tanács, az ott kiosztott ösztöndíjak. Azt gondolom, hogy az öbölmenti egyetemek számára is fontos lenne, és az Európai Magyarországon létrehozott Európai Technológiai Intézet is nagyon fontos. Intenzívebben együtt, intenzívebben együtt kellene működni az öbölmenti országokkal. A bizottságnak azt szeretném elmondani, hogy december 6-án, 7-én, december elején lesz az olajsó Katárban, ott találkozik mindenki, aki földgázzal és kőolajon foglalkozik, és talán érdemes van azon elgondolkozni, hogy az olaj són mi is képviseltessük magunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólás nincs. Jó, mindenki tiltakozik, ellenkezik. Jó. Annyira kiváló a véleménytervezet, hogy senkinek nincs hozzáfűzni valamit. Ez egy nagyszerű dolog. Angélika szeretne reagálni? Igen, igen, Rübi kollégának. Köszönöm szépen a gondolatokat. Paute gondolom módosítókat is benyújtasz majd. Nem mindenre tértem ki, amit említettél, és szeretnék kitérni erre az oil show tehát az katari olajsóra. Szerintem nagyon jó lenne, ha a bizottságunk képviseltetné magát. Én nem tudok sajnos elmenni, de ha van érdeklődés, szerintem, ami az energia, ellátás, biztonságet illeti, szerintem jó lenne részt venni a bizottság biztos képviselteti magát, de talán jó lenne a bizottságunk részéről is, ha valaki elmenne. Elnök úr, nem tudom, van-e lehetőség arra, hogy az ITRE bizottságtól valaki hivatalosan elmenjen. Hát jövő héten lesz, tehát hamar kellene döntést hozni erről. Ja, jövőre lesz, elnézést, jövőre. A koordinátori ülés napi rendjére lehetne tűzni ezt. Jó lenne, ha legalább egy személy képviseltetné a mi bizottságunkat ezen az olajsón. Elnök urat sajnos nem hallottuk, mert a mikrofonját nem kapcsolta be, majd magunk között megoldjuk, mondja Angelika Niblá. Ezt a gondolatot felvettük, felvesszük majd a következő vitába. A módosítók leadása idejét ismerik, mindenki tudja. Nagyon szépen köszönöm, nagyszerű. Valamit szeretne ehhez mondani? Változott valami? December 8. A módosítók leadási határideje. Akinek van még tennivalója, gyorsan tegye meg. Hát karácsony előtt kipipálhatjuk, talán jó ez. Aztán a következő napi rendi pont. Mikrofont. Igen? Sajnos a mikrofont nem halljuk. Mikrofon. Ennél a napi rendi pontnál turizmusról, szabadidőről van szó. Hát ki más lehetne felelős érte, mint a Jorgos Kecimarkakis elnézést, ezt a kis viccet engedjék meg. Nem tudom, hogy hát van-e visszavágó. Hát neked jó, jó tenne egy kis pihenés, mondja Kecimarkakis úr. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! De Das Thema Tourismus a turizmus témája, tehát meglepő el sokak számára, hogy itt jelenik meg az ITRA szakbizottságban, és itt foglalkozunk ezzel a témával. De tulajdonképpen az ezért felelős, vagy az egyik a felelős biztosoknak, Tajáni úr tűzte ezt napirendre, és hát jó okkal tette ezt. A turizmus a Lisszaboni szerződés óta helyet kapott az európai szerződésekben, tehát most már erre is kiterjed a hatáskörünk, természetesen a tagállamokat támogatandóan kell fellépnünk. Az Európai Unió ugyanis továbbra is a világ legfontosabb e, turisztikai úti célja. És a harmadik legnagyobb szocioökonómiai erő és tevékenység az Európai Unióban. Tehát itt nagyon-nagyon komoly számokról beszélhetünk és még ehhez kapcsolódik az is, hogy a turizmus, ugyanúgy, ahogy mi emberek változunk, ugyanúgy a turizmus is változik, és a társadalmi változásokhoz alkalmazkodnia kell ennek a területnek is. És a mi feladatunk ezzel kapcsolatban az, hogy Európai Parlamentként a bizottságnak a javaslatait pontosan megvizsgáljuk, és a mi nézőpontunkban esetleg bírálattal is éljünk. Vannak olyan jövőkutatók, akik úgy gondolják, hogy eh, ipari telephelyként eh, eh, majd valamikor múzeumba fogunk kerülni, de a számok magukért beszélnek. Tehát a, a turisták 40%-a világszerte Európába jön. És számunkra itt Európában a nem európai turisták Brazíliából, Oroszországból és Kínából érkeznek ide, a számok pedig hihetetlen tempóban emelkednek, tehát arra következtethetünk, hogy óriási a potenciálja, óriási lehetőségek rejlenek az európai idegenforgalmi ágazatban még, hiszen egyelőre még nagyon sok a KKV, a kis és közepes vállalkozás az idegenforgalom terén, és e, itt még lehetőségek rejlenek, és hát ezeket az előnyöket mi, mi teremtettük még számunkra, a földrajzi helyzetünk is természetesen kiváló a belső piaccal kapcsolatos politika, és egy olyan megbízható alapot teremt, amely az idegenforgalmat támogatja. E, egész egyszerűen e, nagyon attraktív egy holland turista számára, hogy az Európai Unión belül utazzon el, el talán kicsit több e, a nap, és melegebb, mint Hollandia, és ugyanakkor ugyanolyan szolgáltatásokat kínál, mint bármelyik uniós ország, így Hollandia is. Tehát, de hogyha az idegenforgalmat új ö, lábakra akarjuk, új alapokra kívánjuk helyezni, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan is lehetne javítani ezt az ágazatot, hogyan lehetne még tovább fejleszteni. Én nagyon sok kapcsolódási pontot látok, például a gasztronómia területén is rejlenek még lehetőség, láthatjuk, hogy a táplálék egyre inkább az egészséges életmód egyik alapját és jelenti az emberek számára, és így a gasztronómia területén vannak még olyan elemek, amelyek a minőség fokozását lehetővé teszik. Láthatjuk a demográfiai változásokat is, ez is hatással van a turizmusra, egyre több a nyugdíjas, az idősebb turista, tehát a mobilitás az időskorban egyre inkább megjelenik, és ha még kapcsolhatnék ide még egy témát, ugye az előző téma az innováció volt, ma délelőtt beszéltünk erről. Nagyon sok olyan innováció van, amely különösen az innovatív innovációs partnerségben, ahol az a cél, hogy még több minőségi életévet ajándékozzunk az időseknek, és itt nagy szerepet játszik tehát az innovációs. Ugyanakkor a szabályok egységesítésére szükség van Európában. Két súlyponti témát neveznek meg ezzel kapcsolatban. Az egyik az az egészségügyi turizmus. Itt hihetetlen lehetőségeket látok még az Európai Unió teljes területére nézve nem csak a földközi tengeri országok turizmusában látok én itt lehetőségeket, hanem az egész uniós területre. A munkaidőn kívül, a szabadidőnkben is felmerül az egészségügyi turizmus lehetősége időnként ugye mindannyian elmegyünk az egészségügyi állapotunkat felmérni, és hát nem kell itt az egyik ítre és a másik ítre ülés között végezni, ahogy most esetleg teszi az elnök úr, és az stresszeli őt, hanem elutazhat Szicíliába, Spanyolországba, akár Krétára is elmehet nyaralni, vagy Ausztriába teszem azt, és Burgenlandban mondjuk két hétre szállást foglal magának, és ebből három-négy napot arra szán, hogy teljes mértékben ö, végigvizsgáltatja magát a lábujától a fejebúbjáig, megvizsgáltatja magát, vagy ha esetleg valamilyen műtétet eddig mindig halogatott, azt most a, a, az utazása alatt megteszi. Hogyha tovább ilyen titkokat fecseksz ki, akkor be foglak panaszolni, hogy az adatvédelmet megsérted, mondja az elnök úr de a te esetedben még több nyaralásra lenne szükség, mondjuk a Camarki köztük, Ausztriába és Krétára kellene utaznod még hosszabb időre is. Na de hát mi is a lényeg, mi a fontos? Az, hogy a hotelek e, kapcsolatos szolgáltatásokat össze lehet az egészségpolitikai szolgáltatásokkal kapcsolni. Mi is megteremtettük már ennek az alapjait a e, betegjogi kezdeményezés reagálva, tehát ezek az egészségügyi szolgáltatások, ezek megterítésre kerülnek a egészségpénztárakon keresztül, és itt egészen új lehetőségek tárolnak föl, hogy a turizmus, az idegenforgalmat még inkább fokozzuk. De ehhez minőségre van szükség, védjegyekre, ismerik például a Blue Flex és hasonló ö, jelzéseket, például ugye a, ez a Blue Flex kék zászlót ad olyan strandoknak, ahol megfelelő a víz minősége, és úgy gondolom, hogy például az egészségügyi turizmus terén is lehetne mondjuk a kék kereszt, a Blue Cross jelzés bevezetésével értékelni, hogy hol biztosítják a nyaralási helyeken, akár a hotelekben is a legjobb egészségügyi szolgáltatásokat, hol vannak egészségügyi központok. Lehet három a legjobb esetben mondjuk két keresztet adni, három keresztet, mondjuk kettőt, hogyha mondjuk egy wellness szolgáltatóról van szó, és így tovább. Tudjuk, hogy a magán zsebből fizetett egészségügyi szolgáltatások piaca egyre nagyobb, több mint 400 milliárd euróra fog ez növekedni, de ugyanakkor, tehát a minőségi kritériumokat meg kell teremtenünk. És Tajani és Dajan, Dali biztos urak már gondolkodtak ezen, de hát még tőlünk is örülnének újabb elképzeléseknek. Aztán egy újabb terület, amely azon egy kicsit negatív, az pedig a közúti forgalom. Évente 25 ezer turista hal meg a közutakon balesetekben. Itt nagyon különbözőek a szabályok Európán belül is, különösen ami az idegenforgalmat, illetve a turizmus, ugye a balesetek esetében nagyon sokszor problémák merülnek fel, annak köszönhetően, hogy nem egységes a szabályozás. És hát a jelentés leginkább a közlekedési ö, szakbizottság fogja megfogalmazni, nagyon sok a különbség, például Belgiumban is olyan szabályok vannak, amelyek Olaszországban nem léteznek, tehát ezek is baleseti lehetőségeket rejtenek, magukban nincsenek egységes, nem egységes a színhasználat, vagy például a, a taxikban a biztonsági övek is különbözőképpen vannak szabályozva. Ez is egy olyan pont, ahol az Unió még fokozottabban felléphetne, hogy a veszélyeket csökkenthessük. Ennek, en, ezt a véleményt alkalomként megragadnám arra is, hogy, hogy néhány gondolatot megosszunk a vélemény előadójával. Februárban kerül szavazásra az ITRA szakbizottságban, áprilisban kerül majd ez a plenáris elé. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Rejdő Madurel asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden az első eszmecserével kapcsolatban lenne néhány fontos gondolat, amelyet megosztanék önökkel. Kacimárkakis úr már elmondta azt is, hogy az ITRA szakbizottság nyilvánítson véleményt a bizottság idegenforgalmi közleményéről, az idegenforgalmi kapcsolatok, az idegenforgalmi kapcsolatos közleményéről. Ugye itt 5% valahol egészen 11 ot tesz ki az idegenforgalma GDP-ben, 9,7 millió munkahely kapcsolódik az idegenforgalmhoz, és 1,8 millió vállalkozás tevékenykedik a az idegenforgalmi ágazatban. És hát hogyan járulhatna mindehez a mi szakbizottságunk is hozzá? Hát az előadó már több mindent megemlített, és úgy gondolom, hogy elsősorban nekünk a szükséges intézkedésekre kellene koncentrálni annak érdekében, hogy az idegenforgalmi vállalatok versenyképességét növelhessük, és hát a minőséget és a fenntarthatóságot is e, erősítenünk kellene. Természetesen fontos vetület a képzés és illetve a képzőhelyek illetve az ágazat, az ipar közötti jobb egyeztetés is támogatni kellene, hogy mire is van szükség a képzés területén. És hát nem csak az árak területén kellene versenyképesek lennünk, hanem a minőség tekintetében is. A turizmussal kapcsolatos kutatások pozitívan hatott ki az ágazatra, és az előadó ezt is említette, hogy innovatív kultúrát kellene az forgalomban is meghonosítanunk. A közösségen belül pedig három célt kellene kitűznünk magunk elé. Egyrészt is a jelenlegi tudás szintünket kellene bővíteni a technológia transfer segítségével, olyan eszközöket kellene biztosítani, amelyek segítségével a vállalatok versenyképesebbé válnak, és jobban megmaradhatnak a piacon. Majd pedig végül szükség van arra is, hogy hogy a bevált gyakorlatokat szélesebb körben elterjesszük annak érdekében, hogy az itt rejlő lehetőségeket még inkább kiaknázhassuk. Ugye a, egy európai technológiai platformot kellene létrehozni, a bizottság ezzel a javaslattal élt. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon megfelelő eszköz lenne, ha bár úgy vélekedünk, hogy, hogy ezt még inkább ki kellene bővíteni. Tehát mi azt támogatnánk, hogy valódi technológiai platform jöjjön létre, amely a kutatás és az innováció szempontjait is figyelembe venni. És aztán van még néhány pont, amelyekre ki kellene térnünk ebben az összefüggésben, amely a mi témaköreinkhez tartoznak itt az itt a szabizottságban, és meg és hát elemeznünk kell azt is, hogy ez az ágazat milyen hozzájárulással szolgálhat az energiahatékosság céljainak eléréséhez, és mindezek a lehetőségek, amelyek itt kínálkoznak a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, hát ezeket mind meg kellene ragadnunk, ki kellene aknázni ezeket a lehetőségeket. Arra is szükség van, hogy megvizsgáljuk hogy az itt elfogadott normák milyen kihatása, milyen hatással lesznek az idegenforgalmi ágazata, de hát majd ezt részletekben menően mérhetően megvitathatjuk. Ezek az első felvetéseim lennének árnyék előadóként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nibler asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet az előadónak, a kiváló bevezetést köszönjük, már várom és a jelentéstervezetet. Úgy gondolom, hogy fontos az idegenforgalom támogatásával foglalkozzunk, itt az Európai Parlamentben is, hiszen a turizmus, az idegenforgalma a, a különböző vetületeivel nagyon fontos gazdasági tényező az Európai Unióban. Éppen ezért jól tesszük, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ezt a területet stratégiailag a következő években hogyan erősíthetnénk még. Aztán egy másik felvetés vagy kérdés, ugye, hogy mit tehetünk. Ez igen, egy, egy nagyon komoly kérdés, hogy mit tehet a politika annak érdekében, hogy hogy segítsük a vállalkozásokat, az idegenforgalomban rengeteg ilyen vállalat van. Hát politikai szempontból itt nehéz beavatkozni. Úgy gondolom, hogy itt valóban attraktívvá kell tenni ezt az ágazatot, és hát csatlakoznék az előttem szólóhoz, Teresa Riera Madurálhez, hogy fontos, hogy a megfelelően képzett személyzetet tudjuk biztosítani, itt utalnék úgy a, szakmai képesítések elfogadására is. Ez is egy fontos szempont, és örülnék, ha Kacimarkakis úr kitérne. Aztán erre is, aztán ott vannak a munkaidők. Ha most a foglalkoztatási bizottságra gondolok, akkor ott azért nagyon fontosnak tartják a megfelelő munkaidő szabályoknak a betartatását, és az idegenforgalomban ez hogy valósul meg? Hát nem igazán láthatunk itt eredményeket. Tehát vannak olyan ágazatok, ahol egész egyszerűen könnyítéseket, engedményeket kell tennünk, ott nem lehet ilyen szigorúan ragaszkodni a szabályokhoz, mert hogyha minőségi szolgáltatást akarnak nyújtani, például, ahogy említetted, olyan szolgáltatásokkal összekapcsolva, amelyek az egészségügyet ez kapcsolódnak, akkor itt valóban rugalmasságot kellene biztosítanunk a munkaidőre nézve is. És akkor még egy kérdés az előadóhoz, talán a következő ülésen ezt is kido, feltetné. Ugye az amerikaiak egy idegenforgalmi adót vezettek be, aki oda utazik, annak sajnos pengetnie kell néhány dollárt. Ez, hát ha mondhatom, így nagyon idegesítő. És érdekelne az, hogy hogy ennek van-e bármiféle hatása a turistákra? Csökken a turisták száma, az Egyesült Államokba kevesebben utaznak el, emiatt az adó miatt, hiszen minden egyes turistára ö, ö, vonatkozik. Ez nem is tudom, mekkora az összegten 30 dollár, de hogyha családilag utazik az ember, akkor azért összejön egy kisebb összeg, és akkor átgondolja az ember, hogy esetleg más szene. ezt. Nem tudom, hogy vannak ezzel kapcsolatban már szám, adatok, talán az előadó úr e, ezt kifejtetni majd legközelebb, hogy van -e ennek bármiféle káros hatása. Ne, nem, ne értsenek fel, nem mondom, hogy Európában vezessünk be ilyet, de ha azért mégiscsak végig kéne gondolnunk ennek a lehetséges hatásait. Tehát érdekelne, hogy bármiféle következménye jár ez a turizmus piacra nézve. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadó. Ha nincs további hozzászás, dehogy nem, elnézést kérek. Röviden szeretném én is megköszönni kedves kollégámnak ezt a bevezetőt, illetve hogy tudj ezzel a problémával. Meg kicsit meglepődtem, hogy a mi bizottságunk ezzel foglalkozik, hogy végül is, hogy az iparhoz a, mihez tudjuk kötni pontosan. Ugye hát mindenképpen nem baj, hogy ez van, mert azért ez egy fontos, mindenkit érintő téma. Én amellett, amit a kedves kollégám mondott, illetve előttem szólok, kiemelném azt, ami, ami szóba is került, az egészségügyi turizmus. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió kifelé valami módon harmonizálja a belső vonatkozásait a turizmusban, és próbálja úgy lekommunikálni a világgal, hogy itt Európában valóban olyan fontos turistai látványosság és olyan, olyan fontos dolgokat kínálunk, ami, ami egyedülálló a világon. Például az egészségügyi turizmus, gyógyfürdők, gyógyvizek, amelyek sok nem nagyon találhatók a világ más részében, azután azok a történelmi nevezetességek, amelyek Európában vannak, Európai Unió egyes országban sehol nincs a világon ilyen szinten az európai keresztény kultúrának ez egy olyan értéke, amit kínálnunk kell. Tehát valami módon az anyagban talán egy egységes ilyen hát reklámot, vagy nem tudom minek nevezném, be kéne tenni, és aztán itt vannak a sijelési lehetőségeink, amelyeket szintén sok ország kínál. És lehet, hogy jó lenne, hogy Európai Unió szintén is kínálnánk magukat, egy, magunkat egy kicsit a világba, azzal, hogy ugye a minőséget megpróbáljuk harmonizálni az egyes országok országokban. Köszönöm szépen! Még egyszer Kacimarkakis kolléga kapja meg a szót. A legutóbbi hozzászólásra szeretnék reagálni. Valóban így van, hogy e- közös fellépés az Európai Uniónak leginkább a, leginkább ázsiai csoportokat tud ide vonzani, de még inkább bővíteni lehetne ezt és erősíteni ezt. Közösen kellene valóban reklámoznunk, népszerűsíteni ezt, hiszen egy közös ágazatról is beszéltünk. Németországban is vannak olyan példák, hogy az adókra ráérek, hogy helyileg bizonyos idegenforgalmi adókat kivetnek a gyógyturizmus turizmus terén, de vannak olyan országok is, ahol bevezettek turisztikai adót, például Spanyolországban, ami pedig az Egyesült Államokat illeti, hát egyelőre még nagyon friss fejleményekről beszéltünk, az biztos, hogy nem túl vonzó, hogyha valaki ilyen adót vezet be, de ami ott még inkább kétségbejtő, az a biztonsági intézkedéseknek a rendkívüli fokozása. Ez valóban egyre kevésbé teszi vonzóvá turisták számára az Egyesült Államok, ami nekünk európaiaknak ez jó, az a mi malmunkra hajtja a vizet. Köszönöm szépen a felvetéseket a kollégáknak, mindegyikre szeretnék majd tekintettel lenni a jelentésemben. Köszönöm, mondja az elnök úr. Úgy látom, nincs további hozzászólás, akkor ezt a napirendi pontot le is járnak, és akkor utalnék arra, hogy januárban láthatjuk majd a jelentés tervezetet, majd februárban beterjesztése kerülnek a módosítások. És akkor rá is térünk a következő naprendi pontra, amelyet azonban még nem kezdhetünk meg, hiszen 11 óra 30-ra lett ez kitűzve, a belga elnökség képviseletében érkezik egy vendégünk. Hát most nem látok más lehetőséget, csak azt, hogy megszakítsuk ezt az ülést, de hát remélem, hogy ennek következtében nem tűnik el mindenki, és nem fogok egyedül itt ülni, amikor eljön a belga elnökség képviseletében egy vendég, és én egyedül ülök itt. Tehát kérem, hogy pihenjék ki magukat a szünetben, frissüljenek fel, de ne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 Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Üdvözlöm azokat, akik még itt vannak, illetve visszajöttek, voltak olyan kedvesek, és különös szeretettel üdvözlöm az energiás klímaügyi minisztert Paul Menyet urat. Elnézést kérek azért, hogy nincs itt minden kolléga. Hát az ismert dicséretes volt az időpont, de úgy tűnik, hogy nagyon sok más tennivaló van. Nem tudok további mentségeket említeni. Megadom önnek a szót, tartsa meg az előadás utána pedig a kollégáknak lehetőségük lesz kérdéseket föltenni. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim, kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy ilyen nagy létszámban megtisztelik a mai vitát egy első mérleget vonnék a belga elnökség részéről az energetika témájában. Már egy július 12-én volt egy vita, ahol bevezettem az belga elnökség prioritásait. Ha megengedik, ma egy jelentést készítek, egy előjelentést, az energiacsúcs holnap lesz, az energiaügyi minisztertáncsa holnap lesz, és gyakorlatilag csak holnap tudnám a végső konklúziókat levonni. Nem tudom a tanácsbeli kollégáimat tudtuk nélkül bármire rábírni, ha megengedik, igyekszem precízen fogalmazni, és elmondom, hogy milyen célkérdezések vannak. Ha megengedik, most a mostani momentum, amiről beszélünk, ugye beszéltünk erről hogy 12-én, nagyon fontos megérteni, hogy a tanácsnak nem volt nagy jogakatási agendája, ez a legkevesebbet mondhatunk. Azonban ez egy nagyon fontos elnökségi időszak volt, hogyha megnézzük a néhány éves perspektívát, amely előttünk volt és utánunk lesz, az energia központi szerepet képvisel. 2008-ban volt egy nagyon fontos pillanat a francia elnökség idején, mert akkor sikerült az energiaügyi és klímaügyi csomagban megállapodni, és a nagy vízió elkészült az Európai Unió részéről. Aztán elindítottunk 2009-ben és 2010-ben egyre több világossággal egy kettős gondolkodási folyamatot indítottunk el. Egy gondolkodást arról a konkrét módszerről, hogy hogyan lehet megvalósítani a 2020-ra kitűzött célokat, mit kell tenni annak érdekében, hogy ne csak absztrakt számok legyenek, hanem valóban konkrét intézkedések legyenek eredményekkel, másrésztről hogyan lehet meghosszabbítani a vitát túl, a 2020-as időponton túl, hogy lehet tovább vinni 2030-ig. Azt gondolom, hogy bizonyos értelemben viszonylag nyugalmas volt a jogalkotási időszak, és így alapvetően ezzel a méreható alapvitával tudtunk foglalkozni. Rövid távon, tíz év múlva, illetve hosszú távon 2020 utáni időszakra. Az Európai Csúcs találkozó egy különleges ülést tart február 4-én jövőre, első alkalommal energiacsúcsot szervez meg. Ez annak a bizonyítéka, hogy különleges momentumot élünk meg az európai ügy területén. Nem fogok hosszasan felsorolni, időpontokról beszámolni a sok ülésről. Két miniszteri ülés volt, nagyon fontos stratégiai miniszterülések voltak a partnerekkel, volt egy USA-EU csúcs, illetve egy EU-Oroszország csúcs is volt, részt vettünk az, a fő gazdasági fórumon, az energiaügyi főigazgatókkal több mint 20 euró energia csoport részéről szervezett ülést tartottunk, és nagyon fontos témákat tárgyaltunk meg, a politikai döntéshozók, a kutatók, az üzletemberek különböző fórumokon tudták elmondani gondolatokat az offshore például egy ilyen téma a biomaszáról, a nukleáris biztonságról, a SZET tervekről, és ma délután, ha nincs dolguk, 13.30 órára meghívom önöket egy érdekes vitára, méghozzá európai és a tudományos világ részvevőiről 2050-ről szól az akadémia palotájában. Most a belga elnökség egy különleges rendezvényének reklámozása ez itt, ami történik. Tudom, hogy a bizottság, az ITRE szakbizottság, önök intenzíven dolgoztak. Örülünk annak, hogy a négy első európai integrációs aktust el tudtuk fogadni fontos témákban, hiszen az energiahatékonyságról van szó, itt a mosogatógépek, mosógépek, a, a hűtők, a kazánok energiahatékonyságról van szó. November 30-án eh, bevezetünk egy új folyamatot a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. Ezek nagyon fontos témák, ami a lényeget illeti. A munkáink három prioritásra összpontosítottak. Energiahatékonyság egyrésztről, a fogyasztó és a beruházások, az infrastruktúra beruházások. Néhány szót a fogyasztóról. A francia elnökség és én azt akartuk, hogy a fogyasztók témája a belga elnökség szívügye legyen. Miért? Azért, mert tíz éve annak, több mint tíz éve, hogy elindítottuk az európai energiaügyi piac liberalizálását, tehát első mérleget vontunk, meg kellett nézni, megnéztük, hogy az ígéreteket betartottuk-e, a fogyasztók valóban előnyöket kaptak-e. A mai napon valóban betartottuk-e. Azt szeretném mondani, hogy az, ahol a legtöbb panaszt lehet tenni, ahol a fogyasztók a legtöbbet panaszkodhatnak, ez az energia ügy. Sok munka bemutatta, hogy a az energia törékenysége, sérülékenysége. Tehát, hogy nagyon sok fogyasztó van, aki nem fér hozzá minimális energiához, vagy nem tudja meg kifizetni a számláit. Ezeknek az európai polgároknak a 50 és 120 millió közötti azon fogyasztók száma, akik nem tudják kifizetni a számláikat, akik nem férnek hozzá a megfizethető energiához. Ami az állásfoglalás amit önök fogadtak el ebben az értelemben, ezt elolvastam, és még gondoskodtunk arról, hogy a fogyasztókról szóló vita valóban helyt kapjon. Egyik kollégám, aki az energiaügyi miniszterek tanácsának tagja több mint tíz éve, az informális szeptember 7-i ülésen megállapította, hogy tíz éve először beszélünk a fogyasztókról. Mindenről beszéltünk az energiaügyi tanácsban, de sosem a fogyasztókról. Tehát itt volt az ideje annak, hogy ezt megtegyük. Most azt gondolom, hogy ezt a kérdést valóban meg kell határozni. Az informális tanács nagy részében ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. A bizottságtól azt kértük, hogy mielőbb készítsen egy jelentést, és köszönöm szépen a bizottságnak és szolgálatainak a munkát, amit elvégeztek. Köszönjük szépen, hogy kaptunk egy állapotfelmérésről szóló jelentést három hónapon belül. A jelentésről nem fogok mindent elmondani, nagyon hosszú, ha megengedik néhány számot ismertetnék. Például kiderül, hogy a lakosság 13%-a, tehát 65 millió európai, kétszer annyit ad ki energiára, mint az átlag családi, mint az átlag költségvetés. Tehát itt azért a társadalmi rétegződés nagyon fontos kérdése. 8%-a az európaiaknak, fizetési késlekedésről számolhatnak be. Tehát ez az úgynevezett energetikai bizonytalanság, vagy sérülékenység. Konklúziók is vannak, holnap ugye az Informális eh, Energia Tanácson készülnek konklúziók, a fogyasztók témája kiváltképpen a fogyasztók, a sérülékeny fogyasztóknak nagyobb figyelmet kell szentelni, ez pedig továbbra is napi rendőkön marad. Mindenképpen arról gondoskodunk, hogy a munkálatokat folytassák. Szeretnénk a bizottságot arra kérni, hogy rendszeres jelentést készítsen az energiógyi piacról, méghozzá a fogyasztók szemszögéből, eddig ez nem volt így és nagyon fontos, hogy minden kezdeményezést támogassunk, amely segítségével jobban lehet koordinálni azt, amit a fogyasztókkal kapcsolatban. Például van energiaügyi civil fórum, itt a londoni fórumra gondolok, vagy pedig a közvetít, európai közvetítők, energiaügyi ombudsmanok intézménynek a bevezetés is nagyon fontos. Örülök annak, hogy első alkalommal a 2020-as stratégiai dokumentumában, amelyet holnap megtárgyal majd a tanács, a bizottság egy fejezetet szentel a fogyasztónak. Ez első alkalommal fordul elő egy ilyen dokumentum, mert az arra mutat rá, hogy ez a munka, amelyet az elnökség elvégezett, mégiscsak meghozta a gyümölcsét, mint az elnökség munkájának beérett a gyümölcse. A témák nagyon fontosak, a technológia területén például a beruházások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az intelligens mérőórákat be tudjuk vezetni. Egyre többet beszélünk erről, a bizottság is a parlament egy ideje foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nagyon sok kollégám a tanácsban úgy gondolja, hogy gondoskodni kell arról, hogy ellenőrizzük, hogy ezek az intelligens mérőórákba tett befektetések valóban a fogyasztók, a szállítók, a, a termelők számára előnyöket hoznak, hiszen nagyon fontos, hogy a fogyasztó legyen persze kiemelt helyen. A második az energiahatékonyság. Ez egy olyan téma, amely az egyik nagy prioritás, és melyik ugye az energia, klíma csomag egyik fontos része. Ez egy olyan téma, ahol attól kell tartani, hogy Európa nem igazán él az előnyel, amivel rendelkezne. Ami a szabadalmakat, a know-how-t illeti, ott van jelentős előnyünk az energiahatékonyság területén. Tudjuk, hogy megfelelően ambiciózusan kidolgozott célokat el tudunk érni, ez előnyös lenne nem csak a környezet szempontjából, hanem a a erő szempontjából is, a fogyasztók szempontjából, az innovációs munkahelyteremtés szempontjából, de az első becslések az, amely nem nagyon tesznek minket optimistává, mert gyakorlatilag, ha minden változatlan marad, ha úgy járunk el, hogy eddig, akkor 2020-ban Európa fogyasztás, energiafogyasztása csak 9%-kal csökken. 11% a cél, és mi csak 9 ot fogunk elérni. Több szakértő azt mondja, hogy 2030-ban el tudjuk érni az 50%-ot. Ha úgy tetszik, valami fajta lendületet kell nyernünk. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unió prioritásainak csúcsára kerülne ez a energiahatékonyság. Az informális tanácson szeptemberben egy egész szekciót szentetük ennek a témának. Ennek a munkaebédnek az egyetlen témája holnap miért lunch, nem azért, mert a munkaebéd. A munkaebéd az, ahol a legőszintébb, legdirektebb tárgyalás lehet folytatni a különböző delegációk között, tehát kötetlenebb körülmények között lehet tárgyalni. Ez az egyetlen témánk holnap a munkaebéd kapcsán. A jövő február 4-i energia csúcs eh, Herman Farompai és szolgálatai részt vesznek ezen a fórumon, és arról gondoskodnak, hogy a kormány és államfők valóban prioritásként kezeljék energiát Európa számára. Európa világvezető lehetne az energiahatékonyság területén, hiszen rengeteg előnyel is jár ez. Persze a függetlenség, az energiaellátás biztonsága szempontjából is nagyon fontos, de ehhez kell az akarat. Nagyon örülök annak ebben az összefüggésben, hogy a parlament és a tanács meg tudott állapodni méghozzá egy alap létrehozásával. Egy olyan alap ez, amely a leftovereket, tehát az, ez a gazdaság élénkéntű az el nem költött összegeket be tudná gyűjteni, nem fizetjük vissza a tagállamoknak, hanem egy új alaptáplálására szolgálna, amely a helyi hatóságokat támogatná energiahatékonysági projektjeik kapcsán. Ezek mert egy új alap, 146 millió el nem költött euróról van szó, ez nyilván az hatékonyság elősegítését, illetve projektről van szó. Tudjuk, hogy a helyi hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak a helyi szinten, és ők vannak legközelebb az állampolgárokhoz, és ők vannak a legérzékenyebbek, és leg, a polgárok igényére is legjobban tudnak hatni a polgárokra. A harmadik nagyon fontos téma az infrastruktúra beruházás. Ez szükséges annak érdekében, hogy az ellátás biztonságát garantáljuk, valódi európai integrált piac létrehozása is szükséges, nem a, arról hogy egymás mellé tesszük az egyes piacokat. Szükséges ez azért is, ha szeretnénk az ipari evolúciót is megvalósítani, az energetikai mix irányába szeretnénk el öm, érni, a fenntartható energialátás, a megülő energiák, megülő energiaforrások, az intelligens mérő órák és hálózatok irányába az Európai Klíma Alapítvány azt mondja, hogy 52 milliárd eurót kellene évente beruházni mostantól 2020-ig, ha szeretnénk ezen kívásoknak megfelelni. Ez két és fél százalékát teszik az Európai Unió költségvetésének, és az Európai Unióban a közúti beruházásokhoz hasonló mértékről van szó. Tehát nagyon jelentős beruházásról van szó, azt hiszem, hogy nagyon jó lenne kicsit felgyorsítani ezt a folyamatot. A 2009-es terv 40 milliárd eurót irányzott elő kötelezettségvallási előirányzatként. Nagyon fontosak ezek a stratégiai beruházások, elmondtam, hogy miért fontosak stratégiai szempontból. Ezeket a beruházásokat nem lehet csak spontán megvalósítani, mert nagyon sok bonyolult, több nemzetet átfogó szabályozási rendszerek okoznak problémát. A finanszírozással megy egyszerű dolog. Éppen ezért meg kellett határozni ezt a stratégiai tervet, a hiányzó láncszemeket is meg kellett határozni, és a finanszírozási technológiát is ki kellett dolgozni, amely segítségével finanszírozható ez. A holnap 59 gáz és áram projekt van, amely több milliárd euró összeget tesz ki, ami a szélenergia termelést illeti ott is nagyon sok van, illetve a, a szén lekötése kapcsolatos projektek esetében is nagyon fontos dolgok történtek, megfelelő összegeket irányoztak elő. A téma fontosságát illetően elmondhatom, hogy az Európai Beruházási Bank jelenlétében, illetve az ENCO tagjai jelenlétében holnap fogunk majd szólni a bizottság kommunikéről is, 2020-ról. Szeretnék arra emlékezni, ez egy nagyon fontos téma, amely a belga elnökség szívügyét képezi. Holnap, ahogy tetszik, prelűdként a miniszterek tanácsa egy együttműködési megállapodást ír alá tíz tagállam, kilenc EU tagállam és egy harmadik ország, fekete-tengeri országok van szó. Itt a ö, szélenergia, tengeri szélenergia parkok egyesüléséről van szó. Ez egy ö, kiemelt európai projekt. Van ugye a napenergia projekt is. Örülök annak, hogy a belga elnökség alatt ez a kérdés is előtérbe került, és felgyorsult ez a, az együttműködés több nemzeti, tehát több nemzetek közötti megállapodás. Nagyon sok hatástanulmány készült, 100%-os energia, szénmentes energia, termelésről van szó, megülő energiáról van szó, 2050-ig nagyon fontos célokat elérni, nagyon fontos, hogy elérjük ezt. Ami a 2050-es ütemtervet illeti, ezt mielőtt meg kell tudni valósítani, nagyon is ambiciózus kötelezettségeket kell vállalni az Európai Uniónak. Ezek olyan témák, amelyekről rendszeresen fogunk beszélni a tanácsal. Elnök úr, kedves kollégák, szerettem volna egy ideiglenes mérleget vonni, nagyon szívesen válaszolok az önök kérdéseire, csak szerettem volna, mielőtt megadom önöknek a szót, elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy nagyon kiválóan tudtunk a spanyol elnökséggel együtt dolgozni előttünk, illetve a magyar elnökséggel, akik majd követenünket január 1-én, magyar kollégám, Fellegé Tamás kollégám, azt mutatja, hogy nagyon jól működik a trió, eh, a programozás idején nagyon kiválóan tudtuk együttműködni, és lehetőségünk lesz majd holnap ezt az átmenetet megvizsgálni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és az önök rendelkezésre állok. Köszönöm szépen. Herr Minister, ich darf mich bedanken. Äh, bedanken. Miniszter úr, köszönöm szépen először, és köszönöm az előadást. Másrésztről pedig az elmúlt fél évben a kiváló együttműködéset és köszönetet szeretnék mondani. És amit végezető mondat nagyon fontos. Tehát egyre inkább megtérül az, hogy a három soros elnökség együttműködjön, hogy egyeztessenek. Tehát ez nagyon jól működik, hogy ne kelljen minden fél évben újra kezdeni a munkát, a spanyolok, az önök elnökség, és remélhetőleg a magyar elnökség között ez nagyon jól fog működni. Román Cizely kolléga kért először a szól. Köszönöm szépen, hogy megadták nekem a szót, és köszönöm szépen a miniszter úrnak ezt a nagyon érdekes bevezetőt. Rendkívül sok információt szolgáltatott a belga elnökség munkájáról, illetve a jövőbeli eseményekről is. Megemlítette, hogy milyen belga prioritások vannak, ezeket sorolta föl, és ennek kapcsán szeretnék egy-két megjegyzést tenni. Szeretnék felsorolni egy-két olyan témát, amely jövőben nagyon fontos lehet az energiaminiszterek témakörei között. Először is egy európai kérdéssel indítanék, amelyet nagyon is komolyan kell venni. Ez pedig a jogszabályok megvalósítása. A második liberalizációs csomag, a harmadik liberalizációs csomag megszületett, de már a második csomaggal is voltak gondjaink. Nem tudom, és nem is akarom tudni, hogy mi fog történni a harmadik csomaggal. Az biztos, hogy az Európai Bizottságnak van némi felelőssége ebben, de a miniszterek sokkal többet tehetnek, sokkal hatékonyabbak lehetnek, ami a jogszabályok megvalósítását illeti, és valóban azt szeretném, hogy ezt komolyan fontolóra vegyék a szakminiszterek tanácskozásaik során. Másodszorban az elmúlt pár évben jó pár stratégiai dokumentumot hoztunk létre az energia témájában, sőt azt mondhatnám, hogy több dokumentum létezik, mint amennyire szükség lenne. Stratégiai anyagaink vannak a célok megvalósítása érdekében, azonban ezeket sohasem fogjuk elérni, ezeket a célokat, hogyha nem dolgozzuk ki a szakágazat, illetve a gazdaság számára a stratégiát. Mire van szüksége az energia ágazatnak? Stabilitásra, kiszámíthatóságra és egyértelmű célokra, amelyek nem változnak évente. Ami pedig a 2020-as stratégiát illeti, a biztos már 2030-ra is megfogalmazta a stratégiát, de hát azt hiszem, hogy igazából egészen 2050-ig kellene kialakítani a stratégiát, következetesnek kell lenni, stabilitást kell biztosítani, és így bátrabban léphetnek fel a gazdasági szereplők a beruházások terén. A harmadik gondolat utalt az energiainfrastruktúrák finanszírozására véleményem szerint a következetességre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a különböző eszközök között. Ön az éghajlatváltozásért, illetve az energiáért felelős. Természetesen az éghajlatváltozás területén a kibocsátást szeretnénk csökkenteni, ami pedig az energiát illeti, tudjuk, hogy ki kell teljesíteni a belső piacot. Jó pár támogatási mechanizmus, finanszírozási mechanizmus létezik párhuzamosan egymás mellett, és ezzel veszélybe sodorjuk a belső piacot. Szeretném hallani az erre vonatkozó megjegyzéseit, tehát a különböző eszközök koherenciájára utal ez a kérdés. Utolsó megjegyzésem, azt említette, hogy nem vagyunk elég sikeresek az energia, illetve a klíma tekintetében. Egyetértek önnel, nagyobb erőfeszítésekre van szükség, és ezt munkábét kapcsán fogják megbeszélni a miniszterek. De hát előre megmondhatom, mit mondanak a miniszterek. Igen, több és nagyobb mértékű erőfeszítést kell tenni, ez prioritás valóban, de aztán semmi nem történik. Kérdésem tehát a következő, vannak-e konkrétabb, kézzelfoghatóbb javaslataira arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetünk sikeresebbek az energiahatékonyságban, illetve úgy gondolja-e, hogy az energiahatékonyság témájában a kötelező célkitűzések valóban hatékonyabbá tesznek-e bennünket, ez elegendő-e? Köszönöm szépen, Merkez kolléga kapja meg a szót. Dank, Herr Vorsitzende. Uh, uh, eh, dank, eh, minister, dat u vandaag hier bent. En, uh... Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk ma délelőtt. illetve szeretnék gratulálni önnek, hiszen nagyon keményen dolgozott, és remélem, hogy ez megalapozza majd a stabil és fenntartható jövőt az Európai Unió számára. Ami az energia szegénység kérdését illeti, a kiinduló pont nagyon jó, azonban még van teendőnk. A definíció keretét, keretrendszerét, illetve a tevékenységek koordinációját kell biztosítani, és ezeket a tevékenységeket folytatni kell a jövőben. Most pedig egy olyan kérdésre szeretnék összpontosítani, amely önt is foglalkoztatja, illetve a fogyasztókat és az energia megtakarítását. Tegnap hűvös nap volt, és a Berlemon épület előtt egy csapat pingvint is láthattunk. Úgy tűnik tehát, hogy az Európai Bizottságnak sokkal szigorúbban kellene eljárni az energia címkézés területén. 44 millió eurót takaríthatnánk meg 2020-ig, 20-ig, hogyha a bojlerek, a fűtésrendszerek, illetve egyéb háztartási berendezések területén magasabb szintű energiahatékonyságot érnénk el. Ehhez azonban Nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Nem is olyan régen az Európai Parlament jogszabályt hozott az energia címkézés témájában. Ezzel kapcsolatban van egy-két megjegyzésem. Az energia megtakarítás olyan téma, amely engem nagyon is foglalkoztat, elmondta, hogy 2030-ra az energia mintegy 50%-át meg kellene tudni takarítani, sőt, még jobb lenne, ha ezt 2020-ig megtehetnénk, de sajnos nincsenek kötelező érvényű célkitűzéseink ezen a területen. Véleményem szerint nagyon fontos lenne ebbe az irányba elmozdulni minél gyorsabban. Tehát a kötelező célkitűzések lehet, hogy nem a legjobb módját adják az energia megtakarításnak, de jobb módszer hiányában ehhez kell folyamodnunk. Hogyha 2020-ig 20%-os csökkentést szeretnénk, akkor egyértelmű, hogy gyorsan lépnünk kell, és ki kell alakítani az ilyen jellegű lépések kereteit. És végül beszélt a pénzforrásokról. Illetve arról az alapról, amely helyi energiatermelést kíván támogatni. Én támogatom a kisebb mértékű projekteket, a helyi vagy mikroszintű energiatermelést, és úgy tűnik, hogy ez hiányosság. Ez nincs jelen az önök politikájában. Beszélt a fogyasztókról, de a fogyasztóknak lehetőséget kell nyújtani nem csak az energia megtakarítására, de az energia termelésére is, és ez nagyon erőteljes eszköz lehet. Ezen kívül szeretném megkérdezni öntől, hogy kíván-e foglalkozni ezzel a kérdéssel, és ha igen, akkor fontosnak tartom az intelligens hálózatok létrehozását, és természetesen a tagállamoknak fontos szerepük van ebben. Nem tudom, hogy a elnökség utolsó napjaiban kíván-e foglalkozni ezzel a témával közön. Udi. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, Köszönöm szépen a nagy figyelmet, amelyet a képviselőknek szentett. Gratulálnék önnek, és önön keresztül az egész belga elnökségnek. Önök valóban különleges munkát végeztek az elnökség alatt azt gondolom, hogy talán kicsit kellemetlen volt, mert ugye nem tudták Belgiumot kormányozni, de hát rendkívüli tetteket hatottak végre az EU szintjén. Négy megjegyzés, ami az energiahatékonyságot illeti, beszélt bizonyos alapról, amelyet ne sokszorozok meg a struktúrákat. Nem tudom, hogy milyen irányítási formát választhatok. Nagyon sok európai struktúra van, elnökökkel, igazgatókkal. Nagyon sokba kerülnek ezek a különböző tisztviselők és struktúrák. A polgároknak ez sokba kerül, ami a fogyasztókat illeti. Éveken keresztül építettük a belső piacot a fogyasztókon alapulva. És most a gyártók iránt érdeklődünk. Ez igaz, hogy ismét vissza kéne fordulni a fogyasztók felé. Igaza van, amikor azt mondja, hogy az állampolgárok kicsit megvannak, meglepődnek, amikor látják, hogy mi történt. Úgy gondolták, hogy hát azt látták, hogy az árak nőnek, nem csökkennek. Jó lenne talán többet kommunikálni erről. Szeretném azt kérdezni, hogy nem lenne érdekes parlamenti kezdeményezést bevezetni fogyasztó védelmi irányelv létrehozásáról. Különleges az energiával kapcsolatos bekezdések vannak. A bizottságban dolgoznak egy ilyen irányelven, fogyasztóvédelmi irányelven, nem tudom, hogy be lehet építeni. A harmadik megkezdés, amely az energia klímáról szól. Hivatkozott a tárgyalásokra 2008-asokra, francia elnökség alatt. Mit gondol a miniszter úr arról a javaslatról, amely asztalra került, amely egy határokon átnyúló karbon mechanizmusról, szén alapú mechanizmusról szól. Minden érintett iparággal kapcsolatban. Nem tudom, hogy van-e erről valamilyen véleménye. Ami az infrastruktúrákat illeti az olsó megjegyzés. Beszélt az Európai Beruházási Bankról. Az Európai Beruházási Bankot ne tegyük mindenhova, hiszen látjuk azt a nehézséget, nagyon nehéz Európai Uniónak befektetni, beruházni, Persze könnyű az EIB-re, az Európai Beruházási Bankra hivatkozni, tehát mint minden hitelintézet, nagyon sokan, tehát ugye nagyon jó lenne, ha megőrizné az EBB a három csillagos, vagy három ás hite minősítő kategóriáját. És egy másik javaslathoz szeretnék ezzel térni, eljött a pillanat, arra többen úgy gondoljuk, hogy kell legyen egy olyan beruházási sor az európai költségvetésben, ami a dezettekre, az iterre és más nagy infrastruktúrákra vonatkozna. Ami az infrastruktúrákat illeti, én már Ötinger úrnak föltettem tegnap a kérdést, megkaptam a válaszát, na de hát minden esetre van-e véleménye az a kapcsolatban a közös gázvásárlásról a Kaszpi térségben? Mert a Szabai Bizottság ezt a témát elindította, de nem nagyon pontosan, hogy nagy önök a tanács szintjén beszéltek-e erről, vagy nem? Utolsó kérdés, Ötinger biztos úr valóban nem válaszolt erre a kérdésre, most fölteszem önnek. Mi állampolgárok, európai képviselők, van az állampolgárokat, garanciát kapunk-e arra, hogy az energiahálózat, áram és gáz a köz kezében marad? Ugye liberalizáljuk az üzemeltetőket, nem tudjuk, hogy kié a hálózat maga, tudná -e politikai garanciát adni arra, hogy holnap a Gazprom nem jön el ide, és megvásárol egy hálózatot. Ugye úgy tudjuk, hogy a kínaiak egy görög hálózatot akarnak megvásárolni. Nem tudom, hogy rejtett vagy nem rejtett információ ez, egyetlen azt gondolom, az egy az állampolgárokat valóban foglalkoztatja. Nem tudom, hogy lehetnek garantálni, hogy a hálózataink maradjanak a mieink. Nibler, Hipner kolléganő panie przewodniczący, panie ministrze. Koniec prezydencji to jest... Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Az elnökség vége kiváló pillanat arra, hogy az eredményeket összegezzük. A kérdésem az ön személyes sikereire vonatkozik. Melyek azok a feladatok, amelyeket magyar kollégáinak úgy ad át, mint első számú prioritást. Említette az energiahatékonyságot, ezt ugye többen is megemlítették a kollégák közül. Ez egy olyan terület, amely nagyon sok aggodalomra ad okot. Amit ön elmondott, abból úgy tűnik, hogy a 20%-os megtakarítási célkitűzést nem fogjuk megvalósítani 2020-ig, az árak pedig rendkívül magasak, az európaiak 13%-a nem bírja ezeket kifizetni. Az Európai Uniónak, illetve a parlamentnek milyen lépéseket kellene hozni annak érdekében, hogy a 20%-os csökkentési célkitűzést valóban meg lehessen valósítani 2020-ig. Mire kellene összpontosítani? A beruházásokra, és így az elveszett energia mennyiséget lehetne csökkenteni, vagy pedig kisebb és újabb energiaforrásokra lenne szükség, például újabb, kisebb erőművekre, amelyek a fogyasztók mellett lennének. Meg kell -e változtatnunk a jogszabályt, illetve kívánja-e, hogy az Európai Parlament bizonyos jogszabályokat megváltoztasson, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az hatékonyság, illetve az energia megtakarítása. Mely elemeken kellene változtatni a rendeletben? Szerintem kolléga, a következő kolléga bácsi, és úr, kis szótka. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen ezt az egyértelmű energiai jövőképet egészen 2050-ig, ugye ez volt a hosszú távú terv, a hosszú távú jövőkép, azonban azt hiszem ön is egyetért velem abban, hogy eddig a dátumig, eddig az időpontig lesznek még fejlemények, és az Európai Unió intézményeinek az álláspontja változik. Egyetértek Ódi úrral, aki azt mondta, hogy amikor bizonyos tagállamok liberalizálják a piacot, ha vannak nagyobb létesítményeik, például atomerőműveik, de nincsenek kellő anyagi forrásaik, akkor veszélybe kerülnek. Felmerül annak a veszélye, hogy egy magán stratégiai befektető kontrollálhatja az Európai Unió által uniós alapokból létrehozott hálózatokat. Azt hiszem tehát, hogy harmonizált a politikára van szükség ezen a területen. Nem gondolja, hogy már most el kellene kezdenünk gondolkodni arról, hogy milyen igényeik vannak a tagállamoknak, és ezt Európai Uniós szinten kellene koordinálni, hiszen így sokkal tisztában látnánk. Tegnap ugyanezt a kérdést tettem föl Öttinger biztos úrnak. Feladatunk az, hogy az energia a tagállami energiaterveket fölülvizsgáljuk, hosszú távra, és ezt a feladatot már most elkezdjük, illetve javaslatokat tegyünk azoknak a tagállamoknak, akik rászorulnak ezekre a megújuló energiaforrások és más energiával kapcsolatos témák tekintetében. Így időt és pénzt takaríthatnánk meg, és a jövőben egységesebb energiapiacot hozhatnánk létre az, az Európai Unióban. A második kérdésem pedig a következő. Buzek néppárti, Buzek európai parlamenti elnök úr, illetve a tanács nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a harmadik országok való energiaforrások felvásárlására egy külön munkacsoportot, egy task force-t kellene létrehozni. Ön szerint mikor lehet ezt felállítani, és mikor indíthatná a munkáját ez a munkacsoport? Köszönöm szépen a kérdéseket, és megadom a miniszter úrnak a lehetőséget arra, hogy válaszoljon. Merci. Nagyon szépen köszönöm, hölgyem és uraim, kedves kollégák. Néhány szót az energiahatékonyságról, hiszen többen kérdeztek ezzel kapcsolatban. Ennek örülök, ez azt mutatja, hogy a téma valóban ugyan fontos, mint kell legyen. Hogy kell eljárni? Önök tudják, mint én, az önök parlamentje úgymond élénk vitát alakított ki Kolenszka Popinska asszony jelentések köré ebben a témában. Nagyon sok kérdést tettek fel a korlátozó érvényű célkitűzésekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy most ahelyett, hogy erre a kérdésre összpontosodunk. Nagyon fontos, nem arról van szó, de van még mit tenni, annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy az energia hatékonyság váljon, vagy ismét váljon az európai energiapolitika első számú prioritásával. Ha megnézzük az energiaklímacsomagot, három célkötés van, CO2, megújuló energiák és energiahatékonyság. Az energiahatékonyság nagyon fontos egyrészt, azt hiszem, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy ez a legjobb járásmód, nagyon jó, kevesebbet fogyasztani jól lenne, kevesebb vezetéket építeni, több megújuló kellene termelni. Azt gondolom, hogy ez a legjobb politika, a környezetvédelem, a társadalom és a gazdasági társadalmi fejlődés szempontjából. Ugyanakkor ez a cél, amelyet legkevésbé világosan támogatunk. Ez nem egy bírálat, hanem megállapítás. Ebben az energia klímacsomagban nem szerepel eléggé világosan. Most nézzük az európai csúcs február 4-én, az energiahatékonysággal fog foglalkozni, az energiacsúcs, ez nagyon jó. Ami a 2020-as stratégiát illeti, az energiahatékonyság szerepel, nagyon jó. A három-négy prioritás között szerepel. A három-négyből első számú kell legyen, és ez egy politikai munka, ami előttünk áll. Nagyon jó, hogy ö, az összes Európai Uniós intézmény azt mondja, hogy ez a fő célkitűzés, hogy legyünk vezetők a világon az energia hatékonyságban 2020-ban, 30-ban, 50-ben. Amint ez közös nevezővé válik mindenki számára, akkor lehet ezeket konkrét kötelezettségvállalásokra lebontani. Természetesen folytatni kell a normalizáció, a normák, a szabványok. A szabványoknak, normáknak van korlátozó hatásuk, ugye van ez úgynevezett delegált jogi aktus, ez egy hatékony eszköz. A normák, szabványok, ha megnézzük, az autóknál nagyszerű működnék, az autóipar pedig éveken keresztül tiltakozott a szabványok ellen, az etikai kódexek nem vezetek sehova, amint a korlátozásbeni szabványokat, a bevezetők, látjuk, hogy minden európai tagállam gépparkjában pozitív változások vannak, tehát ezek a normák, ezeket nagyon nehezen elérhetőnek tartották, és mégis el tudták érni őket. Ez egy nagyon jó jelzés, az ipar felé jelzett jelzés. Egyetértek a, azzal az állásponttal, Jodán Cizai asszony, igen, valóban az iparnak világos jelzéseket kell adni, hogy tudják, hogy hol kell beruházni a K plusz F-be, mit kell betenni. Nagyon fontosak a normák, a szabványok, és több ágazatot meg kell határozni, hogy nincsenek szabványok. Nem csak azért az ember imád szabványosítani, nem csak azért, hogy mindent harmonizáljunk, hanem azért, ha valóban világvezetők akarunk lenni a kutatásban, az iparban, tudnunk kell, hogy mik Európa célkitűzései ha létrehozok a környezetvédelmi szövetségi ügynökséget Belgiumban, akkor az a feladat, hogy megnézem, hogy hol nincsenek szabályok. Nem, azért, nem a szabványosítás puszta öncélú voltáért. Tudni kell, hogy ugye a magas teljesítmény az nagyon fontos célkitűzés, nagyon fontos, hogy pozitív van megfertőzök a többi ágazatot, például a kazánok, a bojlerek, a kiválóan szigetelt ablakok, nyilázárok, ezek nagyon-nagyon fontos témák. Nagyon fontos az építés ügyben és az ingatlan ügyben. Itt nincsenek szabványok. Tehát gyakorlatilag nem bármit el lehet adni, bármit meg lehet vásárolni. Tehát ez az abszurditást kellene helyrehozni a renovált, tehát a, a felújítás, az átépítés során nagyon fontos normákat, szavanyagot kellene betartani. Nagyon fontos kell, esek, hogy az USA-ban az ezen a területen aktív ügynökségek valóban támogatják a kutatóintézeteket, az iparágakat, annak ellenére, hogy nincsenek jogalkotási normák. Na, van ez a szabványosítási feladat az első. A második a K plusz F az hatékonyság elsődleges téma kell legyen a K plusz F agendán, és azt gondolom, hogy az Európai Unió ezt maga kellé kell tűzön, mint említettem. Még többet kell elérni, le kell érni azt, hogy terjesszük a pozitív eredményeket. A harmadik, más a közáltal biztosított támogatás. Igen, támogatni kell a társadalmazásról, a szubvenciókról, de ne a pénzt tegyük első helyre, hanem először a célkitűzést, a szabványokat, és utána kell a megfelelő finanszírozási módszereket kidolgozni. És persze nagyon fontos például a második irányelv és néhány szállító, a közérdekű szolgáltatások keretében elfogadja, az abban szereplő szabályokat, van, aki persze nem feltétlenül. Nagyon fontos az, hogy ez ne csak célkitűzés legyen, hanem politikai valóság Európa számára. Kellenek-e érvényű célkitűzések, vagy nem? Szerintem igen, de a vita még nem zárult le a tanácsban. Én azt gondolom, hogy a tanács elnökeként nem tudok világos egyetmű választ adni még. A kötelező vagy korlátozó érvényű célkütőzések nem azért vannak, hogy az tagállamokat, az ágazatot bosszantsuk. Mi beszélünk, ugye e, Jordan Cizalaszon említette ezt a kérdést, nyilvánvalóan a bizottság részéről jön, tehát most természetesen nagyon fontos ez a kérdés, minden tagállam e, épp ültesse joggyakorlatába, joggyakorlatába márciusban a harmadik csomagot. Nagyon fontos persze ellenőrizni, hogy minden ország átültette jogrendjébe ezeket az irányelveket. Világos üzenetek vannak, korlátozó érvényű célkitűzések, ezek nagyon fontos gyakorlatok. Az nekem, az én országomnak két napja sikerült benyújtani azt a tervét, amely a megül energiákkal kapcsolatos, de végre elkészült. És ez minket arra kötelezett, hogy Ilyen érdekes munkát végezzünk, hogy válaszoljunk a kérdésekre. Hogy megmutassuk azt, hogy hogy tudjuk elérni a célkitűzéseket, ezeket a korlátozényeket, minden a helyi, szövetségi, a regionális hatóságokkal kellett beszélni, a kutatóintézetekkel, a hálózatok üzemeltetőivel, tulajdonosaival, arra kényszerültünk, hogy összesítsük, vagy, e, vagy összehozzuk erőforrásainkat, és azt gondolom, ha van valami hasonló az energiahatékonyság területén, ott is hatalmas mértékben, ágazatokon átnyúlan mobilizálnánk az érintetteket, és szerintem ez mindenki számára pozitív és hasznos lenne. Kedves képviselők, akik nem nincsenek meggyőződve, <clears throat> szeretném önöket arra kérni, hogy nézzék meg, hogy a pozitív mobilizáció hova vezethet a kötelező vagy korlátozó érvényű cégkigyőzéseknél. Ne azt nézzék, hogy egyes tagállamok számára esetleg kellemetlen lehet ez a korlátozó vagy kötelező érvényű szabály. Tudnék, hogy mit kell tenni, ne gondoljuk azt, hogy ilyen művészi lebegés állapotában lelecetünk, nem ez a eljárásmód. Több kérdést tettek fel, amely túlmutat a belga elnökség határidő naplóján szereplőben, Nyilván tudniuk kell, hogy néhány témában a tanács még nem nyilvánított véleményt, tehát személyesen vagy Belgium nevében tudnék csak szólni, nem pedig a tanács elnökeként. Obi, Odi, Obi úr azt mondta, hogy kell-e szénadó. Én támogatom ezt, én voltam azon között, akik azt kértem a bizottságot, hogy készítsék el ezt a jelentés, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet, hogy hasznos lehet egy ilyen határokon átnyúló szén alapú adó. Azt gondolom, hogy minden egyes tagállam kereskedelme ipara érintett ebben, az exportok elsősorban, de ez egy különleges tapasztalat, ami a közös vámtarifa. Azt hiszem, a közös külső vámtarifa hihetetlen szolidaritás hozott létet több évtizeden keresztül. Ezt a különbséget, a produktivitás, a termékenység, tehát ami az, agrátermékek az esetében ugye a kivitel és a, a e, behozatal közötti különbséget kompenzáltuk a kohézus alapokból. Tehát az Európai Uniót arra használtuk fel, hogy a globalizáció egyfajta kiigazító, közvetítő szerepét vállal fel. A külső vámtarifák védik az iparunkat, kiváltképpen a legsérülőkenyebb iparágakat, ebben az átmeneti állapotban az iparosodás esetében, ugyanakkor a külső vámtarifák az átmenet költségét is viselik, a K plusz F, vagy különböző rekultiváció, vagy szerkezet átalakítás, munkahelyteremtésre vonatkozóan. A, sajnálom, hogy ez a téma nem került olyan helyre, ahol megérdemelte volna, hogy kerüljön, a, ami a nemzetközi pénzügyi spekulációk adózását illeti, megadózását illeti, ez is egy fontos kérdés. A szolidaritás alapvető fontosságú. Ma, a mai napig a szolidaritás ö, fogalmát defenzív módon alkalmaztuk. Nem tudom, hogy egymás lehessen ö, tájékoztatni, válság esetén egymás figyelmét lehessen felhívni, vagy meg lehessen húzni a, a, a vészcseng, vagy meg lehessen, meg lehessen húzni a vészcsengőt. Tehát mindenki megelégedett, de defenszívek maradtunk. Azt gondolom, Ötinger biztos úr, és azt hiszem Kárdő Güha, külkeskemény biztos úr ebben az irányban halad, abban az irányban, hogy nagyon fontos a nem gondolkozni, két területen legalábbis, ami a nagy szolgáltató az északi, a déli áramlat és a Nabukó, a nagy rendszerek, infrastruktúra van szó, és a fő szállító partnerek. Na most mit is kockázatunk? Az lesz, néhány közgazdász már most felhívja a figyelmet arra, hogy lesznek olyan infrastruktúrák, amik, amik alul lesznek használva. Kicsit mindenhonnan kapjuk, ugye, tehát ami az Atlanti óceán partjáról érkező elemeket érkezik, tehát a koordináció hiányában megépítünk infrastruktúrákat, Ugye a fogyasztókra rójuk majd az infrastruktúrák költségeit, de azt gondolom, hogy a közpénzek nem megfelelő felhasználáshoz is vezethez ez, ha nem koordinálunk helyesen. értettem az EBB-re vonatkozó üzenetét, nagyon is körültekintő volt az EBB, minden beruházást alaposan, körültekintően megvizsgáltak, megnézték a rentabilitását, tehát hogy mennyire térül meg ez a beruházás. Tehát mm, fontos az is látnunk, hogy hogyan mm, valósulnak meg ezek a beruházások. Én... Tehát ami a, az üzemeltetőkre, kivetképpen a közlekedési hálózatokra vonatkozó garanciát illeti, tehát én csak a szerződésből tudok idézni, nem tudok garanciát adni arra, hogy mi történik, a, a közhatalom milyen hatással lehet a hálózatokra. A tulajdon jog kérdése nem merül fel. A köztulajdon nincs betiltva, de nincs is külön kiemelve. A liberalizáció hozzuk létre a konkurenciát, és ellenőrzik ezt a konkurenciát a különböző szabályok ellen. Tehát szabályozni kell. Tehát nagyon fontos. A, a stratégiai infrastruktúrák kérdése, tehát nulláról kellene indulni ahhoz, hogy a stratégiai fontosságú infrastruktúrák tulajdonjogára vonatkozó kérdéseket meg tudjuk vitatni. A tanács és a bizottság kisebbségben van ebben a kérdésben. Túl sok dokumentum, túl sok stratégiai dokumentum, túl sok pénzügyi eszköz van. Szerintem nem. Ha megnézzük a stratégiai dokumentumokat, amelyeket kidolgoztunk a nem régiben Európában, logikájuk az olyan, koherens a Ugye volt az energia klíma csomag nagy célkitűzésekkel, onnan tudnunk, onnan kellett leszűrni az, hogy hogy érjük el a 2020-as stratégiát, hogy létrehoztuk az infrastruktúra csomagot, létrehoztuk a globális 2020-as stratégiai csomagot, az összes célkitűzéssel, és onnantól kezdve építjük fel a pénzügyi eszközöket projektenként. Tehát nem az van, hogy, hogy rengeteg ilyen eszköz létesült van, ez 2020 előtt gyorsan meg kellett nyitni a vitát 2050-ről, és annak érdekében legyen a hosszú távú víziónk, és megfelelő visszafele, tehát 2050-től visszafele ö, tekintve tervezünk, és járunk el a különböző ágazatokban, infrastruktúra, káplószerv, innováció, tehát így kell eljárni, és azt gondolom, ha így maradunk, ha így járunk el, akkor sikerül az eddig intézkedéseink koherenciáját megőrizni. Elnök úr, azt hiszem, hogy a lényegében reagáltam az elhangzott kérdésekre. Darf mich bedanken, Minister? Köszönöm szépen, miniszter úr, a kollégák nevében is köszönöm a tájékoztatást, a beszámolót, és a kiváló együttműködés is az elmúlt fél év során. Merci beaucoup, köszönöm szépen, legjobbakat kívánom a kollégáinak, és a legjobbakat kívánjuk a holnapi ülés munkájához, és köszönjük szépen. Ezzel pedig lezárom a mai ülést.